Einen wunderschönen guten Mindenkinek nagyon szép reggelt kívánok, tisztelt képviselők! Megnyitom az ülést, ma is csütörtöki napon először is egy közlemény a felelős spanyol hatóságok a Calaponsatios képviselő mentességét felmentését kérik, mert hogy büntető eljárás szeretnének indítani ellene a Parlament Jogi Bizottságának utaltuk át az ügyet döntésre. Ezzel pedig átterünk a napirend első pontjára, szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz, a stratégia a termelőtől a fogyasztóig címmel a vidéki területek tekintetében. Mint tudják, a spontán ö, felszólalásokra és a kékhetyes kérdésekre eltűnökről is lehet jelentkezni, hagyományos módokon túl Először Linz képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A mezőgazdaság az egyfajta szenvedély. Nem csak egy szakma, mint a többi szakma, ahol az ember elvégzi a munkáját, aztán leteszi a tollat, hazamegy, és a fizetéséből táplálja a családját. Nem a gazdák egyfajta missziót látnak el, egy küldetésük van, a legjobb, legjobb minőségű, fenntartható élelmiszer termelik, és már ma is ezt teszik. Szeretnék a fogyasztókat a lehető legjobb élelmiszerrel ellátni, és a saját gazdaságukat szeretnék továbbfejleszteni, az úgy szeretnék fejleszteni, hogy ez a következő nemzedéknek is átadható legyen. Gyakran vannak olyan történeteink, hogy évszázadok óta generációk egymás után ugyanazokat a földeket nemzedékről nemzedékre átadva gazdálkodnak ugyanazokon a földeken. Saját történelem, történetem is van erről. 42 évesen van, és több mint 30 év munkám mögöttem, és saját gazdaságomat a szüleimmel együtt, gyerekkorom óta művelem, marhákat tartunk, borjakat, én magam is a vasvillába hánytam a szalmát, illetve a trágyát gyerekkorom óta, és a jövőben is szeretném fenntartani ezt a gazdaságot, amit örököltünk, hogy jó minőségű élelmiszer termeljünk. Sokszor nehéz azt látni, hogy mások nyáron, gyerekkoromban láttam, mások mennek nyaralni a tengerpartra, én meg a szülemnek segítettem a gazdaságban. Ám ez nem csak egyfajta szenvedélyé vált, hanem elismerést is kapott, hiszen én a faluban hát úgymond tisztelték a munkánkat, elismerték azt az értéket, amelyet termelünk. És ez, ez, az, ez az értékelés vész el. Legyünk figyelemmel erre, amikor politikai vitát folytatunk a mezőgazdaságról, hogy ne a gazdákat kárhoztassuk, hogy a klímát teszik tönkre, a környezetet teszik tönkre, hogy mérgezek, mérgeket alkalmaznak, ne őket kárhoztassuk, kiváló munkát végeznek, és még jobbá kell tenni ezt a munkát, lehetővé kell tegyük, hogy javítsák a munkájukat, és ne egyfajta tiltási orgiát kezdjünk el a következő hónapokban, hanem inkább ösztönzőket vezessünk be a klímavédelem érdekében. Például a gazdáknak tegyünk lehetővé, hogy humusz alkalmazásával, vagy kevesebb vegyszer alkalmazásával tudjanak termelni, hát nem tiltással, hanem ösztönzéssel, megfelelő segítséggel tegyük ezt lehetővé. Ha Európa a legmagasabb mező közvetvédelmi normákat akar bevezetni, akkor arra is figyelni kell, hogyan tudjuk a gazdákat védeni az Európai Unión kívüli versenytől. Hogyan tudjuk biztosul rávenni, hogy a világon a többiek is kövessék a példánkat? Például a kereskedelmi megállapodásokban a, term, a termékstandardeket, a termelési normákkal is ki kell egészíteni. És van még egy kérdés, ami a, stratégia középpontjába helyezendő, hogyha ezt az átalakítási folyamatot szeretnénk mederbe terelni, akkor egy fogyasztói változásra is szükség van. Ha hazámban 72% a fogyasztóknak azt mondja, én kész vagyok arra, hogy a környezetvédelem, a klímavédelem, az állatjólét értelében hajlandó vagyok többet fizetni, miközben 16% a magában a, a, a, akar csak többet fizetni a magában a, a, a boltban, vagy a, a szupermarketben, akkor itt valami gond van. Mindenképpen meg kell győzzük a fogyasztókat, készek kell legyünk arra, hogyha kell többet fizessünk, ezen értékek mellett. A múlt héten öt gazdagyűlésen vettem részt, és érzékelem, hogy nagyon nagy aggályok vannak. A gazdákat sarokba szorították, holott épp az ellenkezője kell legyen a cél, fel kell vegyük őket a vita menetében, nem a probléma részei ők, hanem a megoldás részei kell, hogy legyenek. Ezért várom mai vitától, hogy a mezőgazdaságot oda segítjük, ahova való, a vita középpontjába, homlokterébe helyezve, és egy olyan stratégiát hozunk létre, amely őket segíti majd. Köszönöm szépen, kollega. Következő hozzászóló Wojciechowski biztos. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. A felszólalóknak, Linz képviselőnek és az Agri szakbizottságnak is, hogy ezt a mai vitát megszervezték, mert ez egy nagyon is szükséges és a gazdák által igencsak elvárt vita. Még az Európai Bizottság nem fogadta el a termelőtől a fogyasztóig stratégiát, a munka folyik, és gyakorlatilag március végén fog ez valószínűleg megjelenni. De az iránymutatásokról már esett szó, sőt, a Green Deal-ben is szerepel ez. Ez egy nagyon ambiciózus terv, a célja, hogy kiegyensúlyozott termelés felé mozduljunk el a különböző termékek tekintetében, és ilyen szempontból az európai intézményeknek is fontos szerep jut. A céloknak ambiciózusabbnak kell lennie, főként a vegyszerek, műtrágyák csökkentésével kapcsolatban, és az antibiotikum használat szempontjából is. Amennyiben egy biogazdálkodás vagy precíziós gazdálkodás irányába kívánunk elmozdulni. Azon keresztül javítjuk a vízminőséget és a talajminőséget, illetve a élelmezési standardokat is. A gazdáknak nagyon sok kihívással kell megküzdeniük a fenntartható mezőgazdaság érdekében, az emberi és az állati egészség javítása érdekében, és ennek természetesen ára van. A gazdák nem maradhatnak egyedül ebben a küzdelemben, az Európai Uniónak meg kell adnia a segítségét ehhez, és ez mindannyiunk feladata. Nagyjából 10 millió gazda dolgozik Európában azon, hogy garantálják a minőségi élelmiszerellátást, 450 millió a európai állampolgár számára. Meg kellene köszönnünk nekik ezt a munkát azért, mert még hajlandóak dolgozni a gazdaságokban, és hajlandóak az állatokkal foglalkozni. Az Európai Unióban nagyon nagy probléma a gazdák generációváltásának problémája, az élelmiszerbiztonság legalább annyira fontosabb, mint a, legalább annyira fontos, mint az energiabiztonság vagy a védelmi politika, és annak érdekében, hogy megőrizzük az élelmiszerbiztonságot, segítenünk kell a gazdákon. Ez a kapnak a legfőbb feladata, és nagyon sok más Európai Uniós politikával kell ezt kiegészíteni. Úgyhogy szívből szeretném megköszönni mindazoknak a, az európai parlamenti képviselőknek a munkáját, akik ezt a szóbeli kérdést megfogalmazták mert itt a gazdaságok helyzete és a feldolgozó ipar összefüggéseire is rávilágítunk. Hogyan lehet garantálni egy méltányos, tisztességes megélhetést a gazdáknak az új kapon belül, vagy az új adózási politikák mellett? Ezeket a kérdéseket teszik fel nekünk a gazdák is. Én egyébként nagyon gyakran találkozom a gazdák szervezeteivel Németországban, Horvátországban, Lengyelországban, Ausztriában egyaránt. Találkoztam a francia gazdák képviseleteivel is, és más országokban is még várnak találkozók rám. A különböző a termék tanácsokkal is találkozni fogok, és minden gazda, azt kell, hogy mondjam, hogy tudatában van annak, hogy egy fenntartható gazdaságra van szükség. Amennyiben a gazdaságok nem felelnek meg a standardoknak, például azzal kapcsolatban, hogy az állat tokkal hogyan foglalkoznak, milyen gyógyszereket használnak. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés is felmerül, és rengeteg segítségre van szükségük. Azt szeretnénk, hogyha a mezőgazdaság mezőgazdaság maradna, és nem válna egy iparággá, vagyis a termelőtől a fogyasztóig stratégia nem szabad, hogy újabb nyomásgyakorlási eszköz legyen a gazdákra. Itt egy átgondolt és elfogadható a gondolatmenetre van szükség, és ehhez pedig megfelelő finanszírozási hátteret kell biztosítani, ami megfelel a kihívásoknak. Egy igazi zöld átalakuláshoz szükséges, hogy megfelelő pénzügyi hátteret biztosítsunk, és úgy látom, hogy az Európai Parlament ennek tökéletesen tudatában van, szerintem a tagállamok részéről is megvan ez a hajlandóság, és nagyon örülök annak, hogy Franciaország, Spanyolország és Németország egy közös nyilatkozatot tettek ezzel a témával kapcsolatban. Az illetékes miniszterek ebben a nyilatkozatban azt kérik, hogy a kap finanszírozását, költségvetését erősítsük meg. Júli, január 27-én a tanácsban erről esett szó, és a többsége a tagállamoknak támogatta ezt a kezdeményezést, akik szintén azt szeretnék, hogy a kap költségvetését megerősítsük. Én is ezzel foglalkozom, ez az én szerepem, ambiciózus költségvetést kívánunk elérni a kap számára. Az új zöld átmenet és a termelőtől a fogyasztóik stratégia mind-mind megfelelő finanszírozást igényel. Az első pillére gondolok, és azokra, akik még most is alig tudnak megélni a gazdaságukból, megfelelő eszközöket kell biztosítani az állatjólét és a klímaváltozás elleni harc terén is, a második pillérben is, ez pedig a vidéki területekre vonatkozik. Úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a gazdákat segítsük abban, hogy a fenntarthatóság irányába mozduljanak el. Például a az intenzív gazdálkodás területén, hogy az állatjólét is magasabb színvonalon valósuljon meg, de ehhez hangsúlyozom, pénzügyi háttérre van szükség. Ez az én feladatom, fontos döntések várnak ránk, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is oda kell erre figyelni. De ez egyébként a méltányosság kérdése is. A Green Deal és a termelőtől a fogyasztóik stratégia csak akkor valósulhatnak meg, hogyha mi ezt méltóság teljesen kezeljük, őket partnerként kezeljük, hogy közösen oldjuk meg a jövő kihívásait. Én 360 fokban támogatom a gazdákat, az európai gazdaságnak fenntarthatónak kell lennie, környezetbarát, klímabarát és állatbarát mezőgazdaságra van szükség. Ugyanakkor, hogy mindezt el tudjuk érni a közös agrárpolitikának, a gazdákat is segítenie kell, és igazságosnak kell lennie. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A hozzászólók első körében Dorf, elsőként Dorfman képviselő a néppárt nevében kapsz. Tisztelt képviselőtársak, tisztelt biztos úr! Jó, hogy ma folyik, lefolyik ez a vita, és harcolnunk kell azért, hogy a gazdák joga érvényesüljenek. Az a benyomásom, hogy ez a stratégia vagy a gazdák feje fölött, vagy akár ellenük fordulhat. Örülök, hogy itt van ma biztos úr, és sajnálom, hogy Timmermans alelnök úr nincs itt, mutatja ezt, hogy a bizottságban is érvényesül az a megközelítés, amit az előbb mondtam. Van egy prognózisom, hogyha a gazdákat nem vonjuk be aktívan ebbe a vitába, akkor a stratégia a falnak megy. A falnak megy. Ezt kell megalapítsam. Jelenleg az a helyzet, hogy a gazdák teszik felelős mindené, mindenért, a klímaváltozásért, a biodiverzitás elvesztéséért, a vegyi anyagok alkalmazásáért, az antibiotikum terjedéséért. Éppen ellenkező helyzet halott. A, a gazdák azt kell lássák, hogy a gazdák, gazdálkodhatnak rentábilisan, és lesznek követőik, és fenntarthatóbban gazdálkodnak, mint nagyon sok más gazdasági szereplő. Élelmiszer termelnek, ahol a fogyasztók folyamatosan azt állítják, hogy még egészségesebb, még jobb, még fenntarthatóbb módon szeretnék e termékeket elérni. Ugyanakkor a szupermarketben meg egyet fizet hármat kap elvet keresik. Ez így nem megy, sok mindenen kell javítani, és meg kell erősítenem, hogy egy sor dolgon, dolgot végig újra kell gondolnunk, és az innováció, az előrelépés, a kutatás, a több tudás alapján remélhetjük csak, hogy a e kihívásoknak felelni tudunk. És kell egyfajta szövetség. Szövetség a gazdákkal, a gazdákat be kell vonni a folyamatba, és frakcióm ezen az úton szeretne járni, és stratégiát a gazdákkal együtt kell, hogy létrehozzuk, csak így lehet sikeres. Köszönöm, Dorfman kollega. De Castro képviselő következik a Szocialista Demokrata frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A gazdák meggyőződésen alapuló részvétele nélkül a klímaváltozás változásainak enyhítése nem fog megvalósulni. Ehhez szükséges az, hogy a jövőbeli agrárpolitika is erős legyen, és ez európai maradjon. A parlament sem veszteti el azt a lehetőséget, hogy a termelőtől a fogyasztóik stratégiát beépítse a pakba az elkövetkezendő évtizedekre vonatkozóan. A az élelmiszer szektor hozzájárulhat a, gazd- a környezetvédelemhez eh, és a széndiokszidmentességhez. Azonban eh, egy eh, megfelelően finanszírozott pakra van szükség, és azon kívül is az innovatív termelési technológiák támogatására, azon belül olyan fajták kialakítására, amelyek kiválthatják a növényvédőszerek használatát. Ugyanis a környezetvédelmi fenntarthatóság nem képzelhető el gazdasági és társadalmi fenntarthatóság nélkül. Ezt a kihívást csak akkor tudjuk megoldani, hogyha megújítjuk az Európai Unió főszerepét az agrárpolitikában. Köszönöm, De Castro úr. Most Csalasz úr a Renew frakció nevében következik. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Tegnap itt a az ülésteremben beszéltünk eh, az Európai Unió több éves eh, pénzügyi keretéről, és azt mondtuk, hogy eh, azt meg kell, hogy feleljen az ambícióinknak, illetve a prioritásainknak azt is mondtuk, hogy nem szabad leépíteni a hagyományos politikákat, a kapot, csak azért, mert most digitális átmenetről és zöld megállapodásról is szó van. Ez kell, hogy legyen a kiinduló pontunk. A mezőgazdaság, mint gazdasági célkitűzés egyre inkább aktuális és egyre fontosabb. Bátornak kell lennünk abban, hogy megvalósítsuk az elvárásait mind a gazdáknak, mind pedig a fogyasztóknak. A zöld megállapodásnak esélye sincs akkor, hogyha ahhoz a mezőgazdaság nem járul hozzá. A mezőgazdaság azonban csak akkor tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak, hogyha e, odafigyelünk arra is, hogy a gazdák megfelelő jövedelmi szintet élvezhessenek, és e, élvezhessék azokat a közösségi szolgáltatásokat, amelyek szükségesek szükségesek az erőforrások megfelelő kezeléséhez. Tehát fontos, hogy megfelelő jövedelmezősége legyen a mezőgazdaságnak. A kapon túl egy beruházási tervre is szükség van, ezért is fontos az, hogy ez a stratégia megfelelő legyen, éppen ezért nem koncentrálhatunk csak a növényvédőszerepre és egyéb vegyszerekre, amikor a mezőgazdasági kérdéseket nézzük. A fogyasztók érdekeit kell elsődlegesnek tekinteni, a társadalmi elvárásokat, nevezetesen azt várják, hogy hogyan juthatnak még jobb minőségű élelmiszerekhez, fel kell használni az új erőforrásokat, melyeket a digitális gazdaság eh, nyújt. Csak így eh, válhat hasznossá a termelőtől a fogyasztói stratégia. Köszönöm szépen, Csalasz úr, most pedig az ID frakcióban David úr a következő hozzászóló. Vážená paní předsedající, vážený pane komisař. Elnök asszony, kedves biztos, éppen egy nagyon drága adatbázis készítünk elő, amelyben a gazdákra vonatkozó adatokat és a kiskereskedőket is rögzíteni fogjuk. Ezt egyébként a tagállamok fogják finanszírozni, az Európai Unió maga is benne lesz, de a gazdák is. És természetesen ennek is ára van, amit majd beépítenek a termékekbe, ezért kevésbé leszünk versenyképesek. Gyakorlatilag itt egy alagút építésén munkálkodunk. Harmadik országok felé fogunk exportálni és importálni, de senkit sem érdekel a külső világból az, hogy milyen szigorú szabályok vannak az EU-ban. Például a marhahús terén azt láthatjuk, hogy az Európai Unión kívül semmiféle szabály nem vonatkozik ezekre, és egyre több húsipari termék kerül harmadik országokból az európai piacokra. Olyan termelőktől, akiknek nem kell ilyen szigorú a szabályoknak és ilyen költséges intézkedéseknek megfelelniük. Mi gyakorlatilag nem szabadna, hogy importáljunk olyan országokból, ahol ugyanazok a feltételek nem teljesülnek, amelyeket az Európai Uniós gazdáktól megkövetelünk. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Wiener képviselő a zöld frakció csatlakozik a vitához, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Vajcsakaszki biztos úr. Örülök annak, hogy ma beszélünk a gazdától a fogyasztóig elvérvényesüléséről, mert hatalmas problémákkal kell megbirkóznunk. Történelmi lehetőség is ugyanakkor a stratégia és a fenntartható klímabarát mezőgazdaság létrehozása, az ökoszisztémák összeomlásának megállítása, az állattartás, az állategészség és a talaj egészségekkel legyen a középpontban, legyen a tudomány is felhív erre, és a, a lakosság is ezt követeli. Talán az utolsó lehetőség, hogy a kapot tényleg megreformáljuk. Persze a gazdák félnek nyilvánvalóan, ám ha elzárkóznak, elfalazzák magukat a világtól, az nem megoldás. Innovatív, bátor módon kell a változástól nem félve részt venni a stratégiában. Ellenkezőleg nem, nem, az nem megy, hogy elsáncoljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy minden jó, ahogy van, ez így nem megy. A szakadék szélén állunk, meg kell változtatnunk mindent. Nem csak a gazdákat kell fókuszba helyezni, és persze nem szabad a, a falnak szorítani őket. A gazdák méltóságát, öntudatát kell, hogy erősítsük. Segítenünk kell őket az á, alakulásban, saját méltóságuk mellett, méltányos árak mellett. És a, hogy az állami támogatástól függetlenül tudja méltósággal megélni a gazda, ezért kell megváltoztatni a kapot. És kérdés most Wojciechowski úrhoz intézve. Az Európai Bíróság döntése mutatja, hogy a bizottságnak van joga saját ö, jogszabályok ö, ellenőrzésére és módosítására az szükséges. A kap lényegi eleme vajon a Green Deal keretei közé vihető-e a jogszabályok módosításával. Ez meg kell történjen tudni. Köszönöm, Wiener kollega. Most pedig az Európai Konzervatív és Reform... Reformista frakcionérben Kuzsmiuk képviselő következik. Köszönöm szépen. Kedves biztos, először is szeretném megköszönni szívből a biztosnak azt a nagyon részletes értékelést, amit a kap jelenlegi helyzetével kapcsolatban elmondott itt, és az új zöld stratégiával, illetve a termelőtől a fogyasztói stratégiával kapcsolatban elhangzottak is nagyon érdekesek voltak. Egyértelmű, hogy új szabályokra is szükség lesz, főként az iparosodott mezőgazdaság szempontjából. És itt egy fontos kérdés is felmerül, miből fogjuk mindezt finanszírozni. Az Európai Bizottság olyan költségvetés tervezetet terjesztett be, amelyben 17%-kal kevesebb jut a kap finanszírozására. Ez pedig, hogyha mm, szembeállítjuk azzal, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a gazdáknak, akkor elfogadhatatlan. Ezen felül a nemzeti stratégiai tervek is hangsúlyozzák azt, hogy újra, kell, lend, újra lendületbe kell hozni az állattenyésztést, főként az intenzív gazdálkodás területén van szükség változásokra, de ez nem tetszik a gazdáknak. Jelenleg folynak a tárgyalások az új pénzügyi keret tekintetében megfelelőképpen kell biztosítani a kap finanszírozását is, hogy igazságosan tudjuk ezt elosztani a különböző tagállamok között, és a két új nagy stratégia is figyelmet kapjon, illetve az új, illetve régi tagállamok különböző szempontjait is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm a Házekam képviselő a baloldal GUE képviseletében. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen, biztos úr. Az európai mezőgazdasági politika állami támogatással lát el nagy gazdákat, miközben a kis gazdák tönkre mennek. Ö, fenntarthatatlan egészségtelen módon folyik a nagy gazdálkodás, és ipari módon folyik, miközben százával mennek tönkre a kis gazdák. Több millió állat rettenetes körülmények között szállítatik a világ egyik végéről a másikra, miközben pusztul a fajok sokfélesége. Ez egy beteg rendszer. A gazdák megfelelő tisztességes árakat kell kapjanak, tisztességes termékeket, amelyek a klíma és a környezetvédelme mellett ö, születnek. A CETA, a Mercosur, TTIP, Light megállapodások ez ellen hatnak. Vége, nem lehet ö, ö, e, olyan olcsón termelni, hogy, a mező, hogy közben tönkre megy a ö, környezetvédelme nem valósul meg. Ezért gondolom úgy, hogy véget kell vetni a mezőgazdasági támogatásoknak, a kapnak. Köszönöm szépen. Jaruszó képviselő következik a független képviselők köréből. Köszönöm szépen, nagy elvárásaink vannak a termelőtől a fogyasztói stratégiával kapcsolatban, de ezért vannak aggájaink is. Az, hogyha csökkentjük a növényvédelmi szereket, de erről azt írjuk, hogy csak akkor, amennyiben szükséges, hát ez mindig szükséges, ez egyértelmű. Ezen kívül pedig az élelmiszer pazarlása ellen is fel akarunk lépni, és a Green New Deal-t is be kell építeni ebbe a rendszerbe. Mi szeretnénk, hogyha egy egységes és fenntartható címkézést megvalósítanánk, illetve egy nutri rendszert is bevezetnénk, és nem csak a tápanyagokkal kapcsolatban, hanem a fenntarthatóság szempontjait is ez a címke tartalmazná. Ezen kívül fontos a biogazdálkodás támogatása, hogy a gazdákat állítsuk középpontjába ennek a változásnak, mert ez a klímaváltozás ellen is pozitív hatásokkal lesz, és kérjük, hogy minél több gazda csatlakozzon a termelőtől a fogyasztóig stratégiához. Ehhez egy jó kapra van szükség, és intelligens kezelésre, és próbáljunk megtanulni a múlt hibáiból is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Megyünk tovább. Meg Guinness asszony következik. Parancsoljon. Um, Köszönöm, elnök uh, asszony. Remélem, hogy uh, itt most egy ébresztőt fújunk a bizottságnak azzal kapcsolatban, hogy frusztráltak és mérgesek, és uh, megtámadottnak érzik magukat a gazdálkodók, és mint társadalmi csoport ezt nem nagyon tolerálják. Ami pedig a termelőtől fogyasztói stratégiát illeti, annak középpontjában kell, hogy legyen a gazda, nem pedig oda kell vonszolni. Remélem, hogy ezt ön továbbadja, ezt az üzenetet a többi biztosnak Ehm, eh, itt eh, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, a versenyjogról is van szó, valamint arról, hogy milyen negatív hatást gyakorolhat a politika az agráriumra. Eh, az nyelvezet lehet rendkívül érzelmes. Azt mondani, hogy a bio az jó, a nagy gazdaság pedig rossz, az leegyszerűsítő. Ehm, vannak nagy gazdálkodás, nagy gazdaságok és közepes gazdaságok, nem azt mondjuk, mondjuk, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. A legjobb kutatáshoz, a legjobb innovációhoz, a legjobb technológiához kell hozzáférniük, hogy teljesíthessék azt, amit elvárunk tőlük, és ne felejtsük el azt sem, hogy ők már ezt el is kezdték, hiszen ők már eh, generációk óta foglalkoznak a gazdasággal, ebben kell segítenünk. A kapreformmal kapcsolatban a legnagyobb félelmem az, hogy újabb szabályokat eh, eh, teszünk a vállukra, és kevesebb rugalmasságot. Az önvállán is nagy felelősség van, biztos úr, remélem, hogy hangosan fog élni vele. Köszönöm. Köszönöm szépen, megyünk tovább. Kárvalás képviselő kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egyetértek önnel, a termelőtől a fogyasztóik stratégiának ambiciózusnak kell lennie, világosan kell választ adnia a fenntarthatóság kihívásaira, főként a környezetvédelem, az egészségvédelem, a klímaváltozás és az állat jólét szempontjából. Egyetértek azzal, hogy ebbe a stratégiába be kell vonni a gazdák szempontjait is, és a vidéken élők szempontjait is. De mindezt hogyan tegyük meg konkrétan? Az új kihívásokra való a válasz a gazdák nélkül elképzelhetetlen. Ez azt jelenti, hogy szolidárisan kell velük viselkednünk, be kell őket vonnunk ebbe a folyamatba, és igazságosan kell velük bánnunk. A gazdasági fenntarthatóságtól függ a vidéki területek megélése. Éppen ezért kérem öntől, kedves, biztos és világos választ várok a kérdésemtől, hogy ön hogyan kívánja összeegyeztetni a hosszú távú stratégiát, a vidékfejlesztést, és ezt a termelőtől a fogyasztóik stratégiát. Tehát ez a gyakorlatban hogyan valósulna meg, és hogyan lehet garantálni azt, hogy a stratégia az igazi kihívásoknak is megfeleljen. Köszönöm. Schließt sich an die Kollegin Müller. Change. Jetzt. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Elnök asszony, biztos úr. Jelenleg azt látjuk, hogy a politikát is az utcán csinálják. Az emberek tüntetnek, több klímavédelemért, természetvédelemért. Ez persze jó, és dicséretet érdemel, amikor több ezer gazda a bürokrácia miatt tüntet, és az egzisztenciális félelmük miatt mennek az utcára, itt Brüsszelben, azt alig látjuk, alig halljuk. Az egész helyzetet tovább hevíti Timmermans alelnök úr, aki olyan kijelentéseket tesz, hogy az állattartást drasztikusan csökkenteni kell. Én azt kérdezem, hogy a 40% os zöld terület, ami Európában gazdálkodás tárgya, hogyan ápolhat, hogyan tartható fenn. Természetesen tudjuk azt, hogy fenntarthatóan kell gazdálkodni, hogy többet kell tenni a környezetvédelemért. A mezőgazdaság változik, ám ezt csak közösen tudjuk továbbvinni, ezért a, fogy, fogy, a gazdától a fogyasztóig stratégia nem a mezőgazdaság ellen kell forduljon, hanem egyfajta tervet kell felvázoljon, a közös agrárpolitikában nem szabad haboznunk a Green Deal felé mozdulni, csak így tudunk sikere jutni. 2022-ig a környezetvédelem és az ökológiai célok is meg kell valósulnak. valósuljon. Nem akarom azt, hogy a gazda tönkre menjen, és aztán import élelmiszer jön Európában a, a, a vidéki térségek és a gazdák családjainak túléléséről, megélhetéséről van szó, ez kell legyen a cél. Köszönöm szépen, Libreton képviselő következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony a bizottság eh, bejelentette azt, hogy egy olyan eh, mezőgazdasági modellt eh, alakít ki, amely fenntartható és fogyasztóvédő is, és erre azt a szlogent találták ki, hogy termelőtől a fogyasztóink farm to fork. hadd mondjam meg, hogy mit gondolok erről. A probléma az, hogy semmilyen dokumentum nem részletezi ezt a projektet, nincsen rövid összefoglalása a zöld megállapodásnak sem sem. A termelőtől a fogyasztóig az egy egyszerű szlógen. Ahhoz, hogy konstruktív legyek, annak érdekében, hogy konstruktív legyek, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az új kappal össze kell egyeztetni ezt a stratégiát. Ami a tartalmat illeti, nem elég az, hogy homályos célokat fogalmazzunk meg, például a peszticidek alkalmazásának visszaszorítása, hanem valódi megoldásokra van szükség, a valódi problémákra. A mezőgazdasági és élelmezés ügyi szuverenitásunk megteremtése a globális világban, eh, és eh, meg kell törni az oligopóliumokait, oligopóliumokat, a nagy eh, kereskedők szorítását, egyszerűsíteni kell a szabályokat, és fel kell adni azt, hogy megelégedünk szlógenekkel, mert ennél többet várnak el tőlünk a gazdák és a fogyasztók is. Köszönöm szépen. Hojszlin képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm, biztos úr. A beszéd elején fontos mondatot mondott, hogy a mezőgazdaság ipari ágazattá kell váljon. Ez így van, ugyanakkor egy másik agrárpolitikára van szükség, mert most a nagyok, a nagy üzemek kapják a kifizetéseket, 70%-a feltételek nélkül csak terület alapú támogatásra megy. Ez így nem környezetvédelmi politika, és ha komolyan gondolja a stratégiát, a Green Deal és a Farm to Fork stratégiát, akkor végül is egy közös agrárpolitikába bele kell dolgozni mindezt. Most egy konzervatív többség tovább akar vinni úgy, ahogy eddig volt, egy kicsit kizöldítve, úgymond. Ez így nem fog működni. Kedves kollégák, itt a gazdákról van szó, igen, ám van egy masszív probléma a biodiverzitás pusztulása miatt. Ezt nem lehet uh, vitákkal elfedni. A peszticidek alkalmazása pusztítja a környezetet. Katasztrofális uh, politika ez. Különben kipusztul egy sok sorfaj, és a Green Deal-t tovább kell vinni, és igaza van abban, hogy más országokat is magunkkal kell vinni, és a Mercosur megalapodást is, ahol megkötik, ma tömegesen importálunk élelmiszert, ami szintén katasztrófát okoz a környezet részéről. Tehát a kereskedelmi politika is meg kell változzon mindezek fényében, és végre egy másik állatvédelmi politikát is be kell fejezni. Nem lehet ipari módon tömegesen tartani az állatokat úgy, ahogy eddig tették. Egy sor korrekcióra van szükség. Köszönöm szépen, folytatjuk. Rajszen képviselő a következő. Köszönöm hatalmas kihívással kell, kell szembenézni, a mezőgazdaságnak magas minőségű élelmiszert kell elássa, miközben környezetvédelmet is szolgálniuk kell a lehető legkevesebb kibocsátással. A modern mezőgazdaság, amely az új technikák, technológiák és innováció alkalmazásával tud csak ennek megfelelni. Engedjük meg, ösztönözzük ezeket a fejleményeket, ahelyett, hogy frusztrálnak a gazdákat. A Farm Fork stratégia új értékeket kell teremtsem. Például ne, nem lehet tiltással ö, jó eredményeket elérni. Meg kell terveznünk az ágazatot, az erőfeszítéseket jutalmazva, és nem tiltásokkal, büntetésekkel jutalmazva a jó gazdálkodást. A biztosnak pedig azt üzenem, nem az üzemben tartott állatok száma e alapján kell megítélni a gazdaságot, hanem a környezetvédelmi és egyéb feltételek betartása alapján. Ez új megközelítés szükséges. Van egy kékkártyás kérdés, Rajszön úr. Elfogadja? Mandels képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Rajszön kollégát azt szeretném megkérdezni, hogy hogy a, az európai költségvetés szempontjából hatalmas része a költségvetésnek az élelmiszer támogatás, az állami támogatás csökkenteni ezt? Igen, nagyon komoly kérdésről van szó, azon kell dolgoznunk, hogy, hogy az élelmiszer pazarlásnak véget vessünk. Ez fontos elem, ám ez nem feltétlenül a támogatás csökkentésre van szükség ahhoz, az ágazatot támogatni kell, ettől függetlenül persze nagyon fontos, hogy az élelmiszer pazarlás ellen fellépjünk. Köszönöm szépen. Folytatjuk a vitát Fennegen képviselővel. A termelőtől a tanyáig fogy, termelőtől a fogyasztóig stratégia mindenkinek hasznos lehet. Látjuk, hogy a címkézése az állatoknak azzal kapcsolatban, hogy mekkora a lenyomata, a szénlenyomata, milyen vegyi anyagokat használtak fel, ez lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük például az egyik marhahúst a másiktól. Vagy a tojásoknál drágában lehet eladni azt, a, amelyet szabadon élő tyúk tojt a biztos említette, hogy ez annyira fontos, mint a gazdaság és a védelem, vagy a biztonság és a védelem, ezzel teljes mértékben egyetértek. Látjuk azt, hogy 22-szeresére nőtt a fegyverkiadás a világon. Mi pedig nem ezt tesszük, egyszerűen meg kell fordítani a folyamatot. Köszönöm szépen. Buda képviselő csatlakozik a vitához. Köszönöm, kedves kollégák! A termelőtől a fogyasztóig stratégia nagyon fontos számos cél elérése miatt a jó minőségű élelmiszereket így állíthatjuk elő, illetve munkahelyeket tartunk fenn, és felépünk a klímaváltozás ellen. Ugyanakkor a biodiverzitásért nem csak az, a mezőgazdaság felelős, mindannyian vállaljuk ezt a felelősséget. A gazdákban a megoldás résztvevőit kell látni, ami a klímaváltozás elleni fellépést illeti. A termelőtől a fogyasztóig stratégia csak akkor lesz sikertörténet, hogyha az a valóságban gyökerezik, és képesek vagyunk megérteni a, az ágazatnak a sérülékenységét, illetve lehetőségeit is. A jelenlegi zöld politika nem veszi figyelembe azt, hogy az agrárium mennyire tud megfelelni a kondicionalitásnak. Nekünk attól kell tartanunk, hogy ez a fogyasztói árakban is meg fog mutatkozni. És a végén pedig a termelők és a fogyasztók is veszítenek. El sem merem képzelni, hogy egy sárga mellényes mozgalom európai szinten milyen káoszt okozna. A termelőtől fogyasztói stratégiát a gazdák számára lehetőségé kell tenni. Meg kell értenünk, hogy kevesebb pénzből nem lehet többet tenni. Hozzá kell férni a kutatáshoz, illetve a precíziós gazdálkodáshoz, és ezeket a technológiai innovációkat minden tagállamba el kell terjeszteni. Köszönöm szépen, Antrió kollega kapja meg az út, parancsoljon. Köszönöm szépen. A termelőtől a fogyasztóig stratégiának a, a rövid gazdasági egységekkel, illetve a családi gazdaságokkal kell rezonálnia, és egy újfajta gazdálkodásra van szükség, olyanra, amelyben a gazdák is méltányosan megélnek, és az emberek pedig minőségi termékeket tudnak fogyasztani. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek az élelmiszer pazarlást is csökkentik, ez 25-30%-ot tesz ki jelenleg. A kémiai típusú a növényvédőszerek alkalmazását vissza kell szorítani, biogazdálkodásra van szükség, és a Green Deal ez egy új lehetőség, a vidék felemelkedése és a gazdák érdekében. Ennek központi szerepet kell adni az új gazdasági modellben, amely, amelyet már nem kerülhetünk el, és nem kerülhetünk meg. Ezért is van szükség arra, hogy a kapnak ebben az átalakulásban olyan szerepet adjunk, hogy segítsük a gazdákat. Az ambíciók mindenképpen ennél tovább kell, hogy mutassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ajtem a kollega kapja meg a szót. Köszönöm, asszony, tisztelt biztos úr. A mezőgazdasági politika jelen pillanatban nem jól működik az európai számvevőszék is nagyon kritikus véleményt fogalmazott meg. Azok a, itt Brüsszelben hozunk döntéseket, és a gazdák egyszerűen be kell tartsák ezeket. Ha pedig betartják, sok esetben nem látják, hogy voltak éppen mi volt az értelme ezeknek az intézkedéseknek. Ez fontos volna, hogy a gazdáknak adjunk teret hogy innovációval, vállalkozással motiváljuk őket arra, hogy változtassanak, ösztönzőkkel, hogy a értelm, maguk is lássák, mi értelme van a kizöldítésnek, és, a, és jutalmazzuk az eredményekért a gazdákat. Európában látható volt, hogy az elektromos autó rendkívül népszerű vált. Pontosan ez a modell, amit követni kell itt is. A Farm to Fork stratégiával a régi módon csináljuk a dolgokat, felülről lefele intézkedéseket hozva Brüsszelben, amit a gazdák nem is tudnak értelmezni. A Green Deal a az eredményekre kell törekedjen, meg kell jutalmazza az eredményeket, azokat a szabályokat kell megreformálnunk, amelyek nem működnek. Nevetséges az, hogy nagyon kevés alternatíva van az a, gazdálkodásra, hogy továbbra is megéri műtrágyát alkalmazni, és nem tudjuk ösztönözni a váltást. Ez továbbra így nem megy, mindenképpen változtatni kell ezen az eljáráson. Köszönöm szépen, Táré képviselő következik. Az Európai Bizottság bemutatott egy új stratégiát, ennek a neve termelőtől a fogyasztóig stratégia, és egy új referencia modellt szeretnénk a fenntarthatóságról a világban teremteni ezen keresztül. Az élelmiszerbiztonságot, a termelést és a fogyasztást is egybe szeretnénk tartani, ezen kívül a biodiverzitást növelni szeretnénk, és csökkenteni szeretnénk a szerek alkalmazását. De vajon ugyanezek a szabályok érvényesek lesznek majd az importtermékekre is? És az Európai Bizottság emellett a gazdáknak nagyon sok feladatot ad de a harmadik országokból érkező termékek esetében nem ilyen igényes, ez pedig versenytorzító hatású, ebben kell segítenünk a gazdákat, ez nem protekcionizmus, hanem egyszerűen a saját érdekeink és az egészségvédelme megköveteli ezt. Köszönöm szépen, Bitó úr következik. Köszönöm szépen, kedves biztos, jó napot kívánok! A KAP reform, amelyről a parlament is vitázik, egy olyan javaslat alapján folyik most, amelyet még a korábbi mandátum alatt fogadtunk el. Közben az új mandátum alatt már a klímaváltozás sürgősségéről állásfoglalásokat is elfogadtunk, amelyek egyébként helyesek. Az új kap egyébként nem felel meg ezeknek a kihívásoknak, és ön ezt pontosan tudja, kedves biztos. Akkor mi ez az új stratégia a termelőtől a fogyasztóik stratégiával kapcsolatban? ezzel próbálják menteni a helyzetet. A kapot kellene inkább támogatni, mert ebben kell segíteni a gazdákat. Az Európai Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy a kap reformot összhangba hozza az új zöld megállapodással, és mi lesz az egyik legfontosabb EU-s stratégiával, hogyha ez még a kap döntés, kappal kapcsolatos döntések előtt már világossá válik. Csökkenteni szeretnénk a növényvédőszerek alkalmazását, a CO2 kibocsátást, és ugyanakkor nem akarjuk azt, hogy az élelmiszerbiztonságunk sérüljön. Az emberek bíznak bennünk, történelmi felelősségünk van, nem szabad elszalasztanunk azt a lehetőséget, hogy, a, hogy európai szinten megreformáljuk az élelmiszertermelést. Köszönöm szépen. Ah, okay. Köszönöm. Van egy zöld, egy kék kártya. Elfogad, Bito úr, egy kék kártyát? La carte bleue, vous acceptez? Elfogadja a kék kártyát? Kollega Krapin azt szeretne feltenni egy kérdést, 30 másodperc. Stimate coleg, înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord cu... Kedves kollega, úgy ért, értelmezem, hogy ön nem támogatja a termelőtől a fogyasztóik stratégiát, és nem támogatja azt sem, hogy a kap a továbbiakban működhessen, illetve nem ért egyet azzal sem, hogy az Európai Unióban állítsuk elő az élelmiszert. Hogyan képzeli el az Európai Uniót, amely csak importált termékekből él, és amelyben az élelmiszer árak magasabbak lesznek? hogyan biztosítaná megélhetését a vidéki embereknek? Uh, uh, én nem mondtam, hogy nem értek egyet, én csak azt szeretném, hogyha koherencia lenne a kettő között, tehát ez a termelőktől a fogyasztói stratégia és a kap között gondolom ezt. Ezek nem egymással szemben álló stratégiák, csak engem meglep az, hogy a stratégiával kapcsolatban megyünk előre, miközben a kappal azt se tudjuk, mi történik, pedig a kettő összefügg. Most vagy ilyen értelemben, vagy a másik ö, irányba. Tehát itt az élelmiszertermelés szuverenitása a legfontosabb cél, és a biodiverzitás megőrzése, a klímaváltozás ellenes harc, ezek a azok a témák, amelyeket össze kell hangolni, és hogyha több növényvédőszert használunk, az, egy, az az agronómiához való visszatérés. Köszönöm szépen, Tamásics képviselő a következő. Köszönöm, a közös agrárpolitika a legdrágább és legkevésbé hatékony politikája az Európai Uniónak. Számos alkalommal próbálták megreformálni, nem sok sikerrel. A modelltől függetlenül a nagyfokú állami beavatkozás az európai mezőgazdaságot hatékonytalanná, drágává és versenyképtelenné teszi egy új reform időszak elé nézünk, a körforgásos gazdaságra, klímaváltozásra, zöld mezőgazdaságra koncentrálnak. Mi azt akarjuk, hogy klímasemleges és zöld legyen a mezőgazdaság, de én azt gondolom, hogy ugyanazokat a modelleket fogjuk alkalmazni, amelyek a múltban kudarcosnak bizonyultak. Drága állami programok és állami támogatások nem lehetnek fenntartható megoldások. Az innovációra van inkább szükség, illetve oktatási programokra, amelyeket lehet lehetővé kell tenni a gazdák számára ez az egyetlen módja, hogy a versenyképességet növeljük és csökkentsük a költségvetési nyomást. Köszönöm szépen. Módik képviselő a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Finnországban van egy közmondás, minden bölcsesség kezdete a tények belátása. Ha belátjuk a tényeket, akkor látni kell, hogy az eddig intézkedések nem voltak elégségesek. Különben, ha más ha jól működne a dolog, akkor a földek, a mezőgazdasági földek elnyelnék a széndiokszidot, nem hogy kibocsájtanák. A műtrágyától, a pesticidektől, vagy vegyanyagoktól meg kéne szabadítani mezőgazdaságot. Nem a gazdákat kell büntetni, a gazdák szakértői annak, amit tesznek, hanem a kap és az állami mezőgazdasági támogatások kéne, hogy segítsék őket az átállásban egy ökológiaibb gazdálkodás irányába. A fogyasztók ugyan hajlandóak jobb minőségi élelmiszertért fizetni, amely etikus módon kerül előállításra, megfelelő címkézésre is szükség van, az emberek tudják, lássák a fogyasztók, hogy mi a jó minőségű termék. Köszönöm szépen. Thoide Alvarez képviselő kapja meg a szót. Kedves biztos, abból induljunk ki, hogy a többség fenntarthatóbb mezőgazdaságot szeretne, amelynek az a célja, hogy elérjük a céljainkat. Ugyanakkor remélem, hogy a termelőtől a fogyasztóik stratégia is ebbe az irányba mutat, nem szeretnénk, hogy egy ilyen borzasztó nagy stratégiát alakítsunk ki. Egyesek azt mondják, hogy a régi telefonból most már ugye navigátor lett és GPS-el ellátott eszköz, ami gyakorlatilag mindenre jó fotókat is lehet vele készíteni, de a telefonos módszer vagy alkalmazás az, amit már legkevésbé alkalmazunk. Ehhez hasonlóan analógikusan a mezőgazdasággal kapcsolatban is elmondható ugyanez, csökkenteni akarjuk az antibiotikumok alkalmazását, javítani akarjuk a biodiverzitást, több információt akarunk adni az élelmiszerekről, javítani akarjuk az állat jólétet, de ne felejtsük el, hogy a legfontosabb célja az e- közös agrárpolitikának az, hogy minőségi termékeket megfelelő és megfizethető áron tudjunk termelni, és hogy megfizethet, tehát hogy meg tudjanak élni a gazdák is abból, amit tesznek. Ettől, fél, ettől függ majd a jövő, és ez a stratégia, amely a termelőtől a fogyasztóig nevet viseli, a gazdák számára kell, hogy előnyös legyen, és olyan árat kell nekik megfizetni a termékekért, amely méltányos. Köszönöm szépen. Na és képviselő a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Állítólag ma éppen a Farm to Fork stratégiáról beszélünk, ugyanakkor egyfajta idegesség is érezhető a teremben, mert valójában valami teljesen másról van szó. Valójában arról beszélünk, és minden a folyosón is érzékelhető a beszélgetés, hogy a mostani régi reformjavaslat egyáltalán illik-e a Green Dealhez. Ez egyetlen kérdés, ami igazából feltehető. És ez okoz idegességet azok közében, hogy állítólag mindig a gazdákról van szó. Be kell látnunk, hogy a régi javaslat a Green Deal új gondolatával nem összeegyeztethető. Ebből érzékel az idegesség. Persze értem én ezt, ám kérem, ne gondolják azt, hogy mindig a, a, a gazdák nevében beszélünk, csak a gazdák egy részéről beszélünk, mert vannak gazdák, akik az új utakat választják, választják, ők új utakon akarnak járni, és én ezeket a gazdákat támogatom. Köszönöm szépen! Lavacek képviselővel folytatjuk a vitát. Pane komisaři, mi ve vás vkládáme velkou naději. Köszönöm. Nagy a bizalmunk ön iránt, biztos úr a gazdák és élelmiszertermelők igaztalan vádaknak vannak kitéve. A többség elfelejti azt, hogy azért mégiscsak mi élvezzük itt a világon a legjobb, legbiztonságosabb élelmiszereket megfizethető áron. A mezőgazdaság az egyik leg súlyosabban szabályozott ágazat, miközben azt követeljük, hogy legyen versenyképesebb és kevesebb állami támogatásból éljen. A gazdaság érzi meg először a klímaváltozás hatásait, és ezért is kell, hogy a megoldás része legyen az új termelőtől a fogyasztói stratégia és a zöld megállapodás jelen pillanatban nem igazán veszi számításba a gazdákat. Itt alapvetően egy olyan javaslatról van szó, amely majd több szabályozást és drágább élelmiszert hoz. Már a az elviselhetőség határán van ez az ágazat. Miért csak a termelőkkel foglalkozunk, és nem a nagykereskedők. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát Szárdane képviselővel. Köszönöm szépen. Grétával kapcsolatban egy újabb programot is kitaláltak, hogy őt kövessük, egy új programot találtak ki, amelynek a címe a termelőtől a fogyasztói stratégia. Ennek az egyetlen célja az, hogy a gazdákat és a halászokat klímaharcossá tegyük, miközben ez egy kicsit olyan, mintha egy nagy testvér figyelné a zöld szempontból a gazdákat. Gyakorlatilag az olcsó termelés az egyik cél, miközben az iparilag termelt termékeket támogatják és emellett azt mondják, hogy mennyire fontos a jó minőség. Önök a Nutriscore rendszerrel sem, tehát ezt, ezt is pozitívnak gondolják. Kérem, hogy ne legyen egy újabb diszkriminatív rendszer, mert már nagyon belefáradtunk abba, hogy az élelmiszerbiztonság biztonság mellett, vagy ezzel kardoskodva mindig a multinacionális vállalatoknak a malmára hajtják a vizet. Ropék képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A mai rendszernek nagyon sok hibája van, és bizonyos régiókban pusztítja a gazdaságokat, miközben nagy termelést támogatja, meg egyes ágazatokat, például a tejágazatot, és nagyon sok fogyasztót is fenyeget a, a, a, a, a szupermarket láncok hazámban is. Ö, rossz minőségű hús botrány, miatt pattant ki botrány, mert a szupermarketek ilyeneket árultak. Ma a termékek több ezer kilométer utazás után érik el az asztalunkat. Szükség van ezekre a hosszú távú állatszállításokra? Ez a környezetvédelem szempontjából is rossz, még a klímaváltozás szempontjából is. Egyes tagállamokban nem a közvetlen támogatás módszertana nem változott. Továbbra is vannak első és másodosztályú gazdák, és a javak és szolgáltatások szabad mozgása, meg a kereskedelmi megállapodások sokszor a gazdák e- ellen hatnak, GMO termékeket, meg rossz minőségű termékeket engednek be az európai piacra, méltánytalan versenybe kényszerítve a gazdáinkat. Fontos, hogy meg tudjanak élni a gazdák a régiókban, és élő közösséget tudjanak alkotni vidéken. Köszönöm, Aguilar képviselő. Köszönöm szépen. A spanyol mezőgazdaság már a válság miatt is mobilizáció tárgyát képezi. Állandóan emelkednek a termékek árai, közben az európai érdekekkel szembe menve nagyon sok harmadik országból való importterméket fogadunk, az Európai Unió egy újabb stratégiát talált ki a termelőtől a fogyasztóig névvel, de ugyanakkor nem beszélünk az igazi problémákról, a gazdák problémáiról, mert mindig csak a szerek mennyiségét akarjuk csökkenteni, az állatjólétet kívánjuk növelni, de emellett felmerül bennem a kérdés, hogy mit fognak tenni a piaci problémákkal Spanyolországban és más Európai Uniós országban is, hogyha továbbra sem veszük figyelembe azt, azt, hogy ha nem rentábilis egy gazdasági szektor, akkor nem lesz fenntartható sem a működése. Éppen ezért eh, én úgy gondolom, hogy eh, nagyon távol állunk a valóságtól, a helyi, a terepen tapasztaltakból itt eh, sürgős támogatásokra lenne szükség inkább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kokalész képviselővel folytatjuk. Köszönöm az Agri bizottság tagjaként támogatom a DG Santét, hogy Hippokrates azt mondta, hogy az élelmiszer legyen a gyógyszered, a gyógyszer legyen az élelmiszered. Nagyon bölcs gondolat ez ma is. Új kapot kell követelnünk, amely a klímaváltozás elleni stratégiához igazodik, és olyan kap, amely senkit sem hagy maga mögött. Olyan kap, amely biztosítja az igazságos átállást. Európa népe megérdemli, hogy magas minőségű, fenntarthatóan termelt biztonságos, egészséges élelmiszert kapjon, és azok a gazdák, akik az általának hajlandóak, azok vidéken jó megélhetést kell kapjanak, kell egy intelligens, jó kap megfelelő költségvetéssel, amely révén a biodiverzitás fenntartható, az emberi jóléti célok és a megélhetés is biztosítható. Hippokrates azt mondta, ne ártsunk azzal, amit teszünk, ez igaz kell legyen a Green Deal-re is. Köszönöm szépen. A következő a váró képviselő. Köszönöm, biztos úr, elnök úr Ön beszélt, biztos úr, komoly aggodalmakról, és én el tudom önnek mondani, hogy teljesen egyetértünk önnel a mi frakciónkban. A vidék elnéptelenedése ellen fel kell lépni, fel kell lépni a az élelmiszerbiztonság mellett, ehhez több pénzre van szükség a költségvetésben. Biztos úr, amikor a termelőtől a fogyasztóik stratégiáról beszélünk, akkor van valami, ami engem az elejétől fogva zavar, mert ez az egész méltánytalan a gazdákkal szemben. Úgy tűnik, hogy egyik percről a másikra Európa elkezdte őket felelősnek tartani az ország minden bajáért, vagy az EU minden bajáért. Ez méltánytalan, és ön is tudja, biztos úr, hogy jó termelőtől fogyasztóig stratégia csak akkor alakulhat ki, hogyha egyáltalán vannak fogyasztók. Anélkül nem működik. A gazdáknak lehetőségeket kell adni. Ezzel a stratégiával kell, hogy együtt járjanak bizonyos eszközök. Olyan stratégiára van szükség, amely pénzügyi támogatással is kell, hogy rendelkezzen nekünk, az a feladatunk, hogy a az akadályokat elhárítsuk, és pénzeket adjunk a stratégia mellett. Köszönöm szépen, kollega Miriam Dali képviselő a következő. Thank you, Chair. Köszönöm, eh, elnök úr, biztos úr. Az élelmiszerlánc eh, szereplői eh, megfizethető, egészséges élelmiszert adnak mindenkinek, és én azt gondolom, hogy az zöld megállapodás komoly szereplői. Ezért is gondoljuk azt, hogy a termelőtől a fogyasztóig stratégia ahhoz járul majd hozzá, hogy a fogyasztó választhasson olyan egészséges termékek közül, amelyek ráadásul nem készítik ki a természetet, és nem járnak pazarlással. Tudjuk, hogy az élelmiszer lánc az egyharmadáért felelős a széndiokszid kibocsátásnak, és nekünk pedig azt kell elérnünk, hogy ez az ágazat 2050 50 ig a karbonsemlegességhez járuljon hozzá. Tehát egy olyan stratégiára van szükség, amely az élelmiszer pazarlást csökkenti, a fenntarthatóságot növeli, és ráadásul mindenki számára új lehetőségeket biztosít az élelmiszerláncban. Olyan célokra van szükség, amelyek révén csökkenthető az antibiotikumok és a peszticidek felhasználása. Egy olyan stratégiára van szükség, amely a nyomon követhetőséget biztosítja a fogyasztók számára, eh, hogy tudhassák, hogy egészséges az élelmiszer, eh, csökkenjen a rák kockázata, amely eh, például a vegyszerek miatt jelentkezhet amennyiben megfelelően megtervezzük ezeket a politikákat, az európai zöld megállapodás a lehetőségek tárháza lehet, és komoly lehetőségeket adhat a gazdáknak és a halászoknak is. Ők cserébe fenntartható élelmiszert adnak nekünk, és így aztán mindenki nyertes. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Martin Hojsik. Nem, van egy kékkártyás kérdésünk. Fogadja? Atam Tun. From Tun. Tun. Képviselőtől. Uh, köszönöm, uh, elnök úr, és köszönöm, hogy elfogadja a kérdést. Ön említette a nyomon követhetőségét az élelmiszernek. Ez alatt mit ért uh, eredetet, távolságot? Gondolta esetleg arra is, hogy probléma van a kettős minőséggel, nevezetesen, hogy más és más a minősége az élelmiszernek ugyanazon márka alatt a piacokon, amiről ráadásul a fogyasztók nem is tudnak. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az összes fogyasztó ugyanazt az élelmiszer minőséget kapja, hogyha egyébként ugyanolyan csomagolásba vásárolja meg az élelmiszerét. Köszönöm a kérdését. A szocialisták és demokraták mindig eh, teljesen eh, nyíl, eh, egyértelműen fogalmaztak a kettős élelmiszer minőséggel kapcsolatban, mert mi úgy gondoljuk, hogy a polgároknak joguk van ahhoz, hogy ugyanolyan minőségű élelmiszerhez jussanak hozzá, bárhol is éljenek az Európai Unióban. Köszönöm szépen, most Martin Hojsik következik. Köszönöm, eh, biztos eh, elnök úr, biztos úr. Eh, ismerjük azokat a súlyos problémákat, amelyek keletkezhetnek akkor, hogyha eltűnnek a méhek és egyéb rovarok. Ez egy nyilvánvaló felelős, ennek van egy nyilvánvalós felelőse az agráriumban használt vegyszerek mennyisége a gazdákat szokták hibáztatni, de nem az ő hibájuk, hanem az egész általunk épített rendszer a hibás. Én a termelőtől, a fogyasztói stratégiától és a kaptól azt várom, hogy alternatívákat mutassunk fel. E, csökkenteni kell a peszticid felhasználást e, és egyéb veszélyeket is. E, oda kell figyelni a károkozókra, azoknak a visszaszorítására, alternatívákra van szükség, hogy ne a veszélyes anyagokat kelljen használni. Remélem, hogy a termelőtől a fogyasztói stratégia nem csak duma lesz, hanem ténylegesen hozzájárul ahhoz, hogy a biztonságos élelmiszer tudjanak előállítani a gazdák, és ezzel a bolygót is védjük. Köszönöm szépen. Kolaja alelnök kapja meg most a szót. Köszönöm, elnök úr. Én szeretném, hogyha a fogyasztóknak több esélye lenne arra, hogy döntéseket hozzanak. Én úgy gondolom, hogy a fogyasztóvédelem mindig az Európai Parlament egyik fontos prioritása volt. Sajnálatos módon a fogyasztók bizalma megrendült a kettős minőség problémája miatt. Most lehetőségünk van arra, hogy ezeket a kérdéseket kezeljük a tányértól a termelőtől a fogyasztói stratégiáival. Kutatások mutatják azt, hogy a termék minőségi vizsgálatok fontosak a polgárok számára. A döntéshozatal során pedig a címkézés fontos, amely elárulja nekik, hogy hol készült a termék például a másik az egészségügyi vonatkozások. Ugyan a hasonló termékeket más zsírtartalommal vagy édesítőszerekkel árulnak. Kevésbé egészséges termékek nem elfogadhatóak a piacon, és ezzel is kell foglalkoznia a bizottságnak. Köszönöm szépen. Nikola Procaccini képviselője szó. Köszönöm szépen. A termelőtől a fogyasztóik stratégia nagymértékben támogatott mind a fogyasztók, mind a termelők részéről, legalábbis Olaszországban nálunk ez így van. A másik oldalon viszont ez gazdasági szempontból sem semleges. A fenntartható mezőgazdaság azért nem olcsó, és ezért a termékek ára is magasabb lesz, különösképpen a biogazdálkodás vagy az intenzív gazdálkodás elleni harc ezért megfelelő a támogatás nélkül, olyan kap nélkül, amely a kis és közepes méretű gazdaságokat is támogatja a nagy cégekhez képest, azt kockáztatjuk, hogy ez csak egy környezetvédő demagógia lesz. A címkézés is nagyon fontos, megfelelő információra van szükségük a termelőknek arról, hogy honnan származik az adott termék, és milyen tápértéke van. Ezt pedig nem szabad, hogy opcióként kezeljük, ez kötelező kell legyen az Európai Unió részéről. Jó munkát, kedves biztos! Grazie. Köszönöm. Bombár Emmanuel a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy európai élelmiszerpolitikára van szükség ahhoz, hogy mindenki számára él, minőségi és biztonságos élelmiszereket tudjunk termelni. Ehhez olyan tervre van szükség, amely a növényvédő szerek, főként a glifozát azonnali betart, beszüntetését célozzák. A, ugyanakkor a kap második pillérének csökkentése és az intenzív gazdálkodás támogatása elfogadhatatlanok. Ezeket a változásokat nem lehet a gazdák nélkül megvalósítani, a gazdák pedig ma nem tudnak megélni abból, amit tesznek, és a monopóliumokat nem szabad, hogy mindig ugyanazok kapják a pénzt, tehát ezt meg kell szüntetni, és inkább az aktív gazdák alapján az ő számuk alapján kellene a támogatásokat kiutálni, és nem pedig a hektár vagy ter- terület alapon. Csak így képzelhető el az, hogy a gazdák meg tudjanak élni, és egy holnapi ökó gazdálkodás alapjait lefektessük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marina Mortler képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, biztos úr. Ma jó lett volna, hogyha az ön kollégájával, Timmermans úrral tudtunk volna tárgyalni, és nem önnel, mert a termelőtől a fogyasztóig való stratégia a mezőgazdasági biztos nélkül nem nagyon működik. A gazdák nem védkesek, és ha nem értik a, a jogszabályokat, akkor az utcára mennek, nem lehet az EU és a tagállamok szabályozását károztatni. Timmermans úr szeretné drasztikusan csökkenteni a támogatásokat és javítani a minőséget. Ez rendben, de nem lehet nulláról indulni. A trágy és a növényvédőszerek felhasználását optimalizálni kell, és a hivatalos élelmiszerbiztonsági felügyelet is igazolja, hogy Európában továbbra is a legbiztonságosabb termeljük, ne játszunk a tűzzel, nem lehet kárhoztatni a gazdákat. Nyitva állnak a innovatív gondolatok előtt, ám ha a piac meg a fogyasztó nem fizeti meg és az intézkedések árát, akkor Timmermans úr kell megfizesse, sok mindenről le lehet mondani, de a napi kenyerünkről nem, ezért kell nagyra értékelnünk a gazdákat Európában. A mezőgazdaság és az erdő, erdőgazdálkodás az egyetlen oxigéntermelő és CO2 megkötő ágazat, ezért nagyon hasznos. Azt kérem, hogy Timmermans úr jó politikai klímát teremtsen, és ne hagyja kint az esőben állni a gazdákat. Mortler azt mondja, elfogad egy kékkártyás kérdést? Nem? Martler asszony, elfogad kékkártyás kérdést? Igen, parancsoljon, kollega. Martler asszony jól tudja, hogy Növekben egy bio kísérlet folyik, tehát mindig peszticidet és mesterség és műtrágyát alkalmaznak ma is, holott lehetne másképp is termelni. Szeretné ezt az ágazatot tovább is támogatni? Ahelyett, hogy egyértelműen megmondanánk a gazdáknak, hogy másképp kell termelni, nincs rendben így, ahogy van, nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy most vannak. Ön belátja ezt? Kedves kollega, olyan dolgokat mondom, amiket nem állítottam. Mindig amellett voltunk, hogy a műtrágyát és a növényvédőszerek használatát csökkentsük, a biológiai gazdálkodás sem megy trágya és pesticid felhasználás nélkül. Tehát az a kérdés, itt elveszett a fonal egy picit, elveszettem a fonalat, előfordul ez, tehát a kérdést visszafordítanám, Miért támogatja az EU a élelmiszerte? Martler asszony, köszönöm, mondja az elnök, elfogyott az ideje. Most pedig Gutaland képviselő asszony szó. Herr talman, herr kommissionär. Kedves biztos, valóban. Ez a kérdés élet vagy halál kérdése. Nagyon fontos az átmenet biztosítása klímaváltozási szempontból, környezetvédelmi szempontból. A termelőtől a fogyasztóig stratégia és a kap összefüggnek, ezt, ezeket meg kell valósítani, és az élelmiszer termelés adja az üvegházhatású gázkibocsátás egyharmadát. Ezen kívül a biodiverzitás csökkenésért is felelős, gondolok főként a méhekre és más beporzókra, ezekre nagyon nagy szükségünk van, és egyébként én azt gondolom, hogy még menthető a helyzet. Fentarthatóvá kell tenni a mezőgazdaságot, és arra van szükség, hogy megváltoztassuk a helyzetet. A diverzitást kell támogatni a mezőgazdaságon belül, és az antibiotikum rezisztencia ellen is fel kell lépni. Vannak olyan gazdák, akik védik kifejezetten a környezet állapotát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a Krisztán Zen képviselőre szó. Köszönöm. Én magam is gazda vagyok, de nekünk Ugye sok feladatnak és kritériumnak kell megfelelni, egészséges élelmiszert kell előállítani, eh, amely fenntartható és a klímaváltozás eh, megállítása céljainak is megfelel. Eh, milyen további intézkedések vannak ehhez, biztos úr, a gazdák szempontjából, a fogyasztók szempontjából, állatjólét szempontjából konkrétan miket fogunk csinálni? Az a kérdésem, hogy önök hogyan fogják óvni a a gazdákat, legyenek kicsik vagy nagyok. És önöknek előtte alaposan fel kell mérni a gazdák helyzetét. Mindenkinek részt kell venni ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, még Wallace képviselő következő. Köszönöm, elnök úr. A termelőtől fogyasztói politika nagy lehetőség arra, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk, és foglalkozunk a klímaváltozással, biodiverzitással, egyenlőtlenséggel, állatjóléttel a stratégia odafigyel az elsődleges termelőkre is, ez jó dolog, ugyanakkor a fenntartható ár nem szerepel benne. A kis gazdaságok a legnagyobb forrásai az egészséges élelmiszernek a világon 70% erejéig, azonban őket fenyegetik az élelmiszeripar és a nagy kereskedők. 70, 70-es években az ír gazdaságok nagy része kevesebb, mint 10 hektáros volt, most ilyen sokkal kevesebb van. 140 ezer családi farm szűnt meg az utóbbi időben az agrárpolitika miatt a politika egyik célja az kell, hogy legyen, hogy visszaszorítsuk az iparosodását az élelmiszer előállításnak. Köszönöm szépen, Franz Bogovics a következő. Európában értéket kell teremtenünk magas minőségű, biztos élelmiszertermeléssel. termeléssel úgy, hogy környezetbarát és állatbarát is a termelés. A Green Deal csak akkor lehet sikeres, hogyha együttműködnek ebben a mezőgazdában dolgozók is, a gazdák is végre kell hajtsák a Green Deal stratégia rájuk eső részét, és a gazdát, a termelőtől a, a fogyasztóig stratégia is olyan agrárpolitikai intézkedéseket kell tartalmazni, amely ösztönzi a gazdákat, és nem bünteti őket a mezőgazdaság a fiatalok számára is vonzó kell legyen. Fontos, hogy támogassuk a családi gazdaságokat, és arra ösztönzők, hogy csökkentsék a műtrágya és a vegyszerek használatát. Rövidebb beszállítói láncokra van szükség, és jó árt kell elérhető legyen nem szabad megakadályoznunk a gazdákat abban, hogy változzanak, és persze csökkenteni kell az élelmiszer pazarlást, pozitív módon kell hozzáállni, és nem félelmet és tilalmat kell tenni és okadni. Köszönöm szépen, Zidl képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Azt várom a stratégiától, hogy fenntartható élelmiszertermeléshez vezet majd a gazdák, a fogyasztók, az ipar, a mester, az élelmiszerlánc szereplői, a környezetvédelem, az állatvédelem, a klímavédelmi intézkedések, mind-mind, valamint a, a fajok sokfélesége és az értéklánc tek aspektusét is figyelembe kell vennünk. Az antibiotikumok és a vegyszerek használatát jelentősen csökkenteni kell, az élelmiszer pazarlást jelentősen csökkenteni kell szintén a, a kereskedelmi megállapodásokban új módszertanra van szükség, hogy ne jöhessenek méltánytalan versenyt okozó termékek Európába. Minden politikai terület hitelességről van szó ebben a kérdésben is. Köszönöm szépen. a Katánynán képviselője szó. Köszönöm szépen, kedves biztos. szükséges, hogy megvizsgáljuk az egész élelmiszerláncolatot, és holisztikusabb kontextusba helyezzük azt. Az egész láncolatról van itt szó, ez nem jelenti természetesen azt, hogy csak a gazdákat külön ki tudjuk emelni ebből a folyamatból. Természetesen őrájuk különösen oda kell figyelni, de az elosztás, az élelmiszerpazarlás, a vesztességek vagy a tárolás kérdése épp annyira fontosak, mert ezeknek is hatásuk van a gazdák életére. Szerencsére a tisztességes a tisztességtelen versenyről szóló szabályok itt is érvényesek. Nagyon fontos a klímaváltozás elleni harc, a minőségi élelmiszertermelés, és megfelelő javadalmazást kell biztosítani a gazdáknak is. Alapvetően nekem nagyon tetszik a gazdaságpolitikánk, és remélem, hogy a fiatal gazdák is folytatni fogják majd a... Köszönöm szépen, kollega. Szeretnék egy nyilatkozatot tenni a spontán felszólalásokra jelentkezők listáját most lezárom. Kellő számú jelentkező van, többet nem tudok a listára helyezni. Akik a fővitában jelent hozzászóltak, nem kap, ker, kerülhetnek a spontán felszólók listára, valamint azok sem, akik kékkártyás kérdést tettek már fel. Összesen három szeméről van szó akik jelentkeztek, de már részt vettek a vitában. Most pedig Krisztina Schneider kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A nagyra törő célok a stratégiában csak a mezőgazdasággal és nem ellene érhetőek el. Hozzá, hozzászólók elmondták, mennyire fontos, hogy a mezőgazdaságot magunkkal vigyük. Nem lehet a mezőgazdaság csak a mezőgazdasági termelőknek egészségesebb élelmiszer termelni, a politika feladata pedig az, hogy megteremtse ehhez a megfelelő keretfeltételeket. A legnagyobb jelentősége annak van, hogy a bizottság a Farm to Forest stratégia keretében a versenyképességét megőrizze az EU-ban, a nemzetközi piacokon is. További követelmények, például a növényvédőszerek használatának csökkentése csak akkor megléphető, hogyha a bizottság és az Európai Parlament új technológiák és innováció bevezetésével támogatja ezt, valamint a mezőgazdasági termékek megfelelő díjazása és a társadalom által elismerése is szükséges. A fogyasztó itt a kulcs szereplő, hogyha a fogyasztó hajlandó az élelmiszer választékban e célt támogatni, akkor tudunk sikert elérni. Ezért kell egy megfelelő európai szintű élelmiszer címkézési rendszer. Köszönöm szépen, Krála Agia a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves biztos, ön is jól tudja azt, hogy a többség ebben a házban nagyon is elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, és természetesen fontos számunkra a Párizsi megállapodásban foglaltak betartása is. Ezért az én frakcióm épp úgy, mint más frakciók itt a parlamentben ezt célozták meg. De én úgy gondolom, hogy az, amikor ilyen programok jönnek létre, mint például a zöld paktum, vagy a termelőtől a fogyasztóik stratégia, ezek nehézségeket is okoznak, mert nagy változásokhoz vezetnek a mezőgazdaságon belül, tehát el kell ismernünk azt, hogy a gazdák mit tettek mostanáig. Fontos az szerek kivezetése, de nem csak erre kell összpontosítani. Segíteni kell az innovációt, a biológiai szempontokat, a biogazdálkodás szempontjait is figyelembe kell venni, ez drága. Éppen ezért, hogyha a gazdákat nem vonjuk be a folyamatba, akkor ez a stratégia biztos, hogy nem lesz sikeres, úgyhogy ezzel együtt kell segíteni a gazdákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Alieva Veli Képviselő asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! az EU fogja megszabni globálisan a fenntartható mezőgazdaság szabályait. Egy fenntartható élelmiszerellátás azonban csak átfogó, koordinált, méltányos rendszerben állítható elő azért, hogy megvalósítható legyen az átmenet és ambiciózus a stratégia, megfelelő pénzekre van szükség, és egyszerű szabályozói keretre. Ebben a vonatkozásban felszólítom a bizottságot arra, hogy a szinergiákat használják használják ki a különböző stratégiák és finanszírozási módozatok között, és itt gondolok a kapra, valamint a termelőtől a fogyasztóik stratégiára, és érjék el ezen politikáknak az egymás kiegészítését a gazdáktól komoly szerepet várunk el, ehhez ösztönzőkre van szükség gyakran, néha a, a gazdákat ö, ö, igaztalanul vádolják meg. Csak akkor érjük el a céljainkat, hogyha bevonjuk az összes érdekeltet. Sojdrova asszony kap szót. Köszönöm. Biztos úr, ön nincs könnyű helyzetben, hiszen a gazdák is odafigyelnek ezekre a vitákra, hiszen tudják, hogy érinti őket. Tudják azt is, hogy a klímaváltozás hatását ők fogják legelőször megérezni, és tudják azt is, hogy itt nem csak a zöld megállapodás, ami érinti őket, hanem olyan események is, például, hogyha nincsen fagy a cseh köztársaságban, akkor el fognak szaporodni a kártevők Ebben a harcban támogatnunk kell a gazdákat. Ott van még az olcsó importok kockázata. További kihívás a nagy, nagykereskedő hálózatok túlsúlya. A legtöbb fogyasztó ott vásárol, ezek lenyomják a gazdákat. Hogyan fogjuk a nagykereskedelmi láncokkal szemben a gazdákat helyzetbe hozni? A vidéken élő gazdák eh, odafigyelnek a biodiverzitásra és a természetre. Köszönöm szépen, Alessandra Moretti képviselőasszony. Gentile commissar. Kedves biztos, az élelmiszerlánc 21 és 37 százalék között eh, felel a CO2 kibocsátásért. Egy ilyen rendszert nem lehet tovább folytatni, azért sem, mert nagyon nagy kihívások vannak előttünk. Többet termelve, kevesebb forrásokkal, és mindenkinek minőségi élelmiszereket garantálva. Ez a cél nagyon fontos politikai időszakot élünk. Az állampolgárok átláthatóságot és biztonságot akarnak, de nem elég ehhez csak a jogi eszköztár egyfajta radikális váltása van szükség az életstílusban is. Holisztikus mm, megközelítése van szükség, szinergiákra a különböző politikák között, egészségvédelem és mezőgazdaság, ezeket nem egymással szembe kell állítani, hanem inkább együtt kell ezek haladjanak. Fontos az élelmiszer, annak egészséges volta, és az, hogy hogyan kerül az asztalunkra ez az élelmiszer. Ezért fontos az egységes címkézés, amelynek az a célja, hogy informálja a fogyasztókat, és megfelelő tudományos háttérről biztosítsuk ezt. Köszönöm szépen. Benuel Lütgen képviselő asszony a következő hozzászóló. Merci, uh, úr. Euh, merci, Köszönöm, euh, biztos, euh, elnök úr, biztos úr Nekem nagy bizalmam van az európai mezőgazdasági termelésben, mert ismételjük el, hogy köszönettel tartozunk a gazdáinknak. A termelőtől fogyasztóig stratégia három fontos dologgal rendelkezik. Először is aktívan vegyenek benne részt a gazdák, hiszen részesei ennek a stratégiának, csak úgy, mint a fogyasztók. A második dolog az az, hogy új finanszírozási és beruházási garanciákra van szükség, hiszen ne ők fizessék meg az árát a zöld megállapodásnak. Valahol ezeket az átmeneti kiadásokat finanszírozni kell. Meg kell védeni a fogyasztókat, a gazdákat és a, a, a környezetet is. Meg kell erősíteni az ellenőrzéseket, különös tekintettel a kívülről bejövő termékekre, amelyek magukban hordoznak bizonyos méltánytalanságot a termelőkkel szemben. Egyébként sok sikert kívánok ez a stratégiához. Köszönöm szépen, Lőcsen úr. A következő hozzászólunk, Mohamed Shahim. Shahim, hadd segítsem ki önt. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. A marhát a szarvánál kell megragadnunk a stratégia a mezőgazdaság reform nélkül nem fog működni. A gazdák, akik minden nap keményen dolgoznak, hogy tisztességes terméket tegyenek az asztalunkra, és állatokat tartanak, és meg fel, dolgoznak a földeken, kell, hogy a politika céljai legyenek. Minden tagállamban 80% a támogatásoknak a 20% leggazdagabb 20% gazdának megy és a kisgazdák nem kapnak, hanem nagy multinacionális cégek lesznek a haszonélvezői ennek. Milliók, milliárdok mennek el erre a politikára. Persze örülünk annak, hogy ez a stratégia létrejött, ám a mezőgazdasági politika teljes reforma nélkül nem lesz a gazdák nem látják hasznát ennek, csak a multinacionális cégek lesznek megint csak a haszonélvezői a támogatásoknak. Köszönöm szépen. Jaroszláv Kalinowski úr a következő. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie. Köszönöm, e, biztos e, úr, elnök úr. Az európai gazdák e, új kívásokkal, új kötelezettségekkel néznek szembe a zöld megállapodásból kifolyólag, miközben csökkenteni akarják az agrárköltségvetést. Amennyiben ez megvalósul, akkor esélyünk sincs a sikerre. A közvetlen kifizetések a valódi gazdákat kell, hogy elérjék. A rendszer betegsége, hogy azok, akik a kifizetéseket kapják, azok a föld tulajdonosok, és nem pedig azok, akik megművelik a földeket. Biztos úr, mondja el ugyan, hogy mit gondol um, azokról a támadásokról, um, amelyeket a bizottság tervez a húsfogyasztás ellen, um, mert hogy úgymond fel kell lépni a széndiokszid kibocsátás ellen. Ez egészen riasztó. Ez lenne az önök stratégiájának a pillére, amennyiben igen, akkor ez csökkenteni fogja a jövedelmét a gazdáknak. Avram. Köszönöm szépen, Carmen Avram képviselő a következő. Green Deal szám... Köszönöm. Úgy tűnik, hogy ez a zöld megállapodás az ipari forradalom óta a legnagyobb átalakulást hozza majd, és ilyen körülmények között a legnehezebb dolga a gazdáknak lesz, hiszen elvárjuk tőlük, hogy egészséges élelmiszert adjanak több száz millió polgárnak miközben egyre nehezebbé válik, és egyre kiszolgáltatottabb az ágazat. Nagyon sokan hagyják ezt az ágazatot, és sokan készülnek arra, hogy felhagyjanak a gazdálkodással. Honnan jön majd a pótlás? azok, akik eh, a sikerre vinnék az agráriumban a zöld megállapodást. A bizottságnak oda kell figyelnie arra, hogy eh, egy ösztönző programot hozzon létre a fiatalok számára, hogy térjenek vissza a vidéki területekre, és eh, vigyék végbe azt a forradalmat, amiről itt most... Madame Köszönöm szépen. Anne Sander a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos a termelőtől a fogyasztóik stratégiának az a célja, hogy sokat adjon a fogyasztóknak, épp úgy, mint a termelőknek, de a sikerhez koherenciára van szükség és realizmusra. Koherenciára azért mondom ezt, mert a klímaváltozáshoz megfelelő a pénzügyi eszközökre van szükség, hiszen óriásiak a kihívások. Nem fogadhatjuk el azt, hogy megnyírbálják ezeket a fejezeteket, és azt kérjük a gazdáktól, hogy többet tegyenek kevesebb pénzből. Ugyanakkor a kap reform és a zöld megalapodás összeegyeztetésére van szükség, hiszen a nem ideológiai, hanem tudományos alapokon kell ezt megtenni, és a technológiákat, innovatív technológiákat támogatnunk kell, akkor, amikor a világ nagy lépésekkel halad. Ne felejtsük el azt sem, hogy a gazdák kell, hogy a stratégia központjában álljanak, és hogy szükséges az is, hogy a gazdasági megvalósíthatóság és a versenyképesség is fontos szempontok maradjanak. Köszönöm, asszonyom. Most pedig a spontán felszások következnek. Jelentkezőként első. a kékkártyás kérdéseket nem veszik figyelembe a spontán felszólalásnál. Szerintem a szabályokat be kell tartani, és panaszkodom, panaszt teszek amiatt, hogy a vita elején kellett volna mondania ezt, hogy a kékkártyás kérdés feltévésével elvesztem a spontán felszólalási jogomat, szerintem ez nem helyén való nem a házszabály szerint kell itt eljárni. A házszabályban az áll, hogy az elnök dönt arról, hány kékkártyás kérdést engedélyez, és kiket vesz fel a listára. Amikor az elnökséget átvettem, elmondtam, hogy fogok eljárni, mert hogy túl sok jelentkező van, és túl sokan vannak a listán, ezért döntést kellett hoznom arról, miképpen osztom fel az időt. Bazeszk úr kapja meg a szót most. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A mezőgazdaság az egyik legfontosabb gazdasági ágazat Európában, Romániában különösen sajnálatos módon az európai piaci verseny a gazdák között torzul, deformálódik a támogatások szintje miatt. Hadd mondjak példát, a romániai hektáronkénti támogatás az 190 euró, Franciaországban pedig 420 euró én nem a francia támogatásokat akarom csökkenteni, hanem arra szólítok fel, hogy a román támogatásokat növeljék. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a szarvasmarha ágazatban is. Elérkeztünk oda, hogy importálják a nyersanyagokat is. Romániában ezek a takarmányok drágábban érhetőek el, mint más. Olekas úr a következő. Szocialista frakció. Nincs itt. Akkor Hilde Wattmans asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kollégák. Úgy gondolom, nagyon gyümölcsöző vita folyt le a, fogyaszt, a gazdától a fogyasztók stratégia tárgyában. Őszintén meg kell mondjuk a gazdáknak, hogy miről szól a vita, el kell gondolkoznunk a felül is, hogy a gazdák nem mindenben kell engedjenek. Persze többet kell dolgozzanak, hogy a Green Deal szabályait be tudják tartani, ám legyünk őszinték. Az elmúlt évben megállapítható, hogy naponta ezer cég tűnt el gazdaság. Naponta ezer gazdaság tűnik el az Európai Unióban az elmúlt évben, és fájdalmas, hogy 4 millió ö, szűnt meg. Flandriában van egy tévéprogram, Paraszt feleséget keres címmel. Most meg lehetne egy olyan problémát, hogy Európa megkeresi a parasztokat. Ö, a mezőgazdaságot hagyják, a vidéket hagyják megélni, túlélni a gazdák helyzetét kell megerősíteni a piaci láncban, jobb árakat, a fiatalok gazdákat támogatva, és a orosz bolykott hatásait ki kell egyenlíteni. Pétikányán azt mondja a következő szóló. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság előállt ezzel a termelőtől a fogyasztóik stratégiával, és reméljük azt is, hogy fenntartható, magas minőségű a élelmiszerek termeléséhez vezet majd ez, amely figyelembe veszi a teljes élelmiszer láncolatot a termeléstől egészen az élelmiszerek pazarlásáig, illetve a kidobott élelmiszerekig. Fontos a mezőgazdaság, illetve a környezetvédelem és az egészségvédelem összehangolása, és a gazdáknak megfelelő a pénzügyi hátteret kell biztosítani, a jólétet növelni kell, és csökkenteni kell a különböző terheket. A jelenlegi kap alapján illetve ennek a finanszírozása alapján ezeket a célokat nem tudtuk elérni, úgyhogy én remélem, hogy a kapos javaslatot javítani tudjuk, és ezen keresztül egy fenntartható rendszer tudunk létrehozni. Így van ez? Ez egy kérdés. Sandra Pereira asszony. Köszönöm szépen. Én vidékről érkezem, és pontosan tudjuk azt, hogy a kapnak milyen hatása volt a földjeinken, a gazdaságainkban, a közösségeinkben. Ezért is aggódom ennyire ettől a straté- emiatt a stratégia miatt, a termelőtől a fogyasztói stratégia miatt is. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a minőségi a élelmiszertermelés megvalósuljon, de ne hagyjuk magukra a gazdákat. Hogyan lehet garantálni azt, hogy neoliberális gazdasági alapokon fekvő mezőgazdaság révén megélhetést tudjunk biztosítani, és hogy ne intenzív gazdálkodás valósuljon meg, amely egyébként a biodiverzitás ellenébe megy, és a kis és középvállalkozók támogatására lenne szükség, a vidék, a családi gazdaságok támogatása kellene, hogy a lényegét képezze ennek a termelőtől a fogyasztói stratégiának, de úgy tűnik, hogy sajnos nem így lesz. Köszönöm szépen. Salvatore Temejo következő. Köszönöm szépen. Kedves biztos, ez egy nagyon kényes pillanat. A gazdák, remélem, hogy ez világos lesz, ők egy igazi um, élő gazdaság, mert ők azok, akik erőfeszítéseket tesznek, és olyan uh, ismereteik, know-howjuk van, amely uh, gyakorlatilag um, generációról generációra öröklődik. Nagyon nagyok a kihívások, és ezek az emberek elfogadják a kihívásokat, küzdenek napról napra, de mégiscsak a középpontjába kell állítani ennek az átalakulásnak őket. Nem szabad, hogy őket büntessük. Mezőgazdaságunk minőségi kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy a Green Deal-lel szembe menjen, de ehhez azt is figyelembe kell venni, hogy a KAP, amely az egész Európai Unió integrációjának egyik központi eleme volt, ez is fennmaradjon. Vannak más kihívások is, de mm, ezeket össze kell tudni hangolni. Fontos lenne a helyi közösségek támogatása, a szezonalitás figyelembe vétele, és hogy ne algoritmusok alapján öm, valósuljon meg a termelés, mert minden egyes termék mögött egy egész öm, háttér van. Köszönöm. Köszönöm. Milán Urika a következő hozzászólé. Urik úr! Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársak! Arra törekszünk, hogy ezt a stratégiát sikere vigyük. Szlovákiában is igyekszünk bevezetni reformokat, és az Európai Unió jogszabályait és érvényesen kell a mezők a földrajzi eredet megjelölés tekintetében fontos, hogy ne az olcsóbb szállító élvezzen előnyt, hanem a jó minőségű élelmiszer kapjon támogatást. Nálunk a gazda hektáronként 200 euró támogatást kap, még egy osztrák kollega a határ túloldalán jóval nagyobb támogatást kap. És a a, különösen a, a nagy gazdaságok kapnak jelentős támogatást, a kis gazdaságok pedig nehezen élnek meg. Ezen változtatni kell feltétlenül. A kollége Csiodáru. Csiodáru képviselő. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm, elnök úr ennek a stratégiának bizonyos dolgokat rendbe kéne tennie a támogatás, tehát a, a gazdáknak, illetve a adó jóváírásokat, és hogy ugyanazon standardok alapján kelljen nekik dolgozniuk, valamint ugyanazok az elvárások legyenek velük szemben. Ezeket, ezt a stratégiát kötelező intézkedések kell, hogy kísérjék. Én román képviselő vagyok. Ugyanazt követeljük támogatásként a román gazdának, mint amit kap a német vagy a francia. Ugyanazt az élelmiszert árulják mindenhol Európában. És egy tanácsadó programot is kérünk, amely alapján a gazdák hozzáférhetnének a különböző támogatási rendszerekhez. Köszönöm szépen, utolsó, végül, de nem utolsóban Kelly úr kapja meg a szót. Nem gyakran értek egyet Valasz kollégámmal, de most teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a kis gazdaságok és a nagy gazdaságok között ilyen élesen különbséget tett Írországban, de szerintem ez máshol is igaz. Az igazi családi vállalkozások nagyon jó élelmiszert állítanak elő, odafigyelve a, gazdaság, a környezetre is. Én úgy gondolom, hogy meg kell különböztetni eh, a különböző gazdaságok eh, által előállított eh, élelmiszert. A nagy gazdaságok kapnak támogatást, pedig arra nincs szükségük. Most lehetőségünk van, hogy ezt a distinkciót létrehozzuk azok között, akik tényleg rászorulnak a támogatásra, hogy azok megkapják, főleg azok, akik megfelelő élelmiszert állítanak elő, és nem pedig gyári módon termelnek, vagy ipari módon termelnek, azok ne kapjanak. Köszönöm. Most Wojciechowski biztos urat kérem, hogy zárja le a vitát hozzászólásával. Köszönöm. Elnök úr, szeretném megköszönni mindenkinek az itt elhangzott felszólalásokat. Hát nyilván nem tudok mindenkinek a mondani valójára reagálni, de rendkívül érdekesnek és hasznosnak tartottam, időszerűnek is ezt a vitát. Én köszönöm az Agri szakbizottságnak, illetve Lénz úrnak ezt a vitát. Még nem létezik a termelőtől fogyasztóik stratégia, még csak dolgozunk rajta. Bizonyos irányokat már meghatároztunk, mert az európai zöld megállapodás már eldőlt. De van egy csomó gondolat, amely itt megfogalmazódott, és ezek közül én néhányat figyelembe is fogok venni amennyire engem bevonnak a zöld megállapodásba. Kis, én támaszkodni fogok az önök javaslataira a biztos kollégám, aki az egészségügyért felelős, szintén fontos ebben a vonatkozásban, de a gazdákat is be kell vonni. Teljes mértékben támogatom azt, amit önök eh, mondtak. Eh, itt a gazdák mellett kell kiállnunk, nem pedig ellenük megfogalmaznunk magunkat, ösztönözni kell őket. Ezért is beszéltem olyan sokat a költségvetésről az első felszólalásomban, mert hogyha azt akarjuk, hogy a gazdák kevesebb eh, műtrágyát vagy vegyszert használjanak és jobban odafigyeljenek a vízgazdálkodásra, ahhoz erőforrásokat kell kapniuk, E, az első pillér keretében e, öko e, projektekre van szükség. Éppen ezért a költségvetés tényleg nagyon fontos. Önök említették azt, hogy milyen sorrendbe kéne bevezetni a dolgokat. Én magam is azt szeretném, hogyha a stratégiát elfogadnánk, és ezt követően változtatnánk meg a kapot, hogy az megfeleljen. Sajnálatos módon a 2018-as kap, eh, és eh, eh, jelenleg a bizottság elnöke nem tervezi azt, hogy újra felnyitjuk ezt a fejezetet. Noha szerintem is a kapot hozzá kell igazítani ehhez a stratégiához. Szükség van a tanács és a parlament együttműködésére annak érdekében, hogy a kap szabályai ténylegesen tükrözzék azokat a stratégiákat, amiket elfogadunk. A stratégia valóban lehetőségeket teremt, különösen a kis és közepes gazdaságoknak, amelyek egyébként eltűnőben vannak, holott nekünk szükségünk van rájuk. Van helye a nagy intenzív gazdálkodásnak is Európában, de kell, hogy legyen helye a kisebb eh, gazdaságoknak is. A kis gazdaságok eh, készen állnak szintén ezekre a környezeti kihívásokra, de nem akarjuk, eh, hogy a nagyok lenyeljék a kicsiket. Kell egy kiegyensúlyozott helyzet, egy fenntarthatóság a különböző gazdaság méretek között. A biogazdálkodás is rendkívül fontos, azt is fejleszteni kell a termelőtől a fogyasztóik stratégia keretében, de ez nem csak méretkérdés ebben a vonatkozásban szeretnénk előmozdítani a biotermékek fogyasztását, annak az értékére fel akarjuk hívni a figyelmet. Ez már most is egy sikertörténet. Európában fogyasztjuk a legjobb minőségű élelmiszert a világon. Ez az erősségünk, ez, ennek az előállítása. És ezt meg is kell védenünk. Sokan említették önök közül azt is, hogy a külső importtól meg kell védeni a gazdákat, ott is el kell várni ugyanazokat a standardokat és előírásokat, eh, amelyeket a sajátjainktól elvárunk. Sajnos a WTO szabálykönyve ezt eh, korlátozza. Eh, ami a bürokráciát illeti, azon dolgozni kell, hogy csökkenjen, és azt is megígérhetem, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy érdekeljük, ért, értékeljük a tagállamból ö, eredő bürokráciát, és azt is korlátozzuk, mert sajnálatos módon tényleg ö, ö, akadályozza a gazdák tevékenységét. Még egyszer köszönöm Önöknek, hölgyeim és uraim, ezt a nagyon érdekes vitát. Nem csak itt ebben az ülésteremben. Úgy gondolom, hogy a gazdák eh, talán jobban látják azt az irányt, amelyet kijelöltünk, és arról is biztosíthatom önöket, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy eh, a zöld megállapodás, illetve a termelőtől a fogyasztóig stratégia a gazdák bevonásával és az ő érdekükben eh, szülessen meg. Köszönöm. Biztos a biztos hozzászólásával zárjuk a téma vitáját. A következő napi rendi pontunk következik, mely nem más, mint az emberi jogok, demokrácia, jogállamiság megsértését érintő ügyek sora. Az első téma Gina, különösen a tiltakozók elleni erőszak. Szeretném a állásfoglalás szerzőjével kezdeni a vitát. Elsőként Herzberger, Bovanár, Herzberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz időkön megy át a demokratikus stabilitás fenyegeti veszély, a politikai ö, ö, hatalom, a szuverenitás az emberek kezében kell maradjon, az emberek akaratát figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani. Tavaly népszavazást jelentettek be. A civil társadalom és az ellenzék fellépett ezzel szemben, ami erőszakhoz vezetett a mindenfajta visszaélések történtek, eh, rendőri visszaélés, eh, amely eh, komoly felzúdulást keltett és aggodalmat a nemzetközi, kérem, kérem, nagyon sokan beszélnek itt a környékemen, Arena asszony, nem hallom a saját hangomat, elnézést kérek, nem tudok így beszélni, hogyha mellettem mások beszélnek. Elnézést. Ami a rendőrséget illeti, például eh, pajsként használtak egy nőt eh, a tüntetőkkel szemben, akik köveket dobáltak. Az egész világot sokkolta ez az erőszak. A legfontosabb kérdés az, hogy honnan indul ez az erőszak, mi lesz az eredménye. Mi arra akarjuk rávenni Gineát, hogy eh, kezdjenek párbeszédet a reformokról, és ez a részvételi folyamat valósuljon meg mégpedig békés és befogadó módon. Azt kérjük Gineától, hogy vessen véget ezeknek a folyamatoknak. Elfogadhatatlan, hogy megverjék a tüntetőket, könygázzal szórják meg őket, és megemlékezünk azokról, akik elvesztették az életükről. A ginei kormány állandóan a szuverenitásra hivatkozik, és azt mondja, hogy külső szereplő nem dönthet az ország helyett ugyanakkor e, e, fenyegetik azokat, akik e, nem támogatják a kormányt az országon belül. Fontos, hogy az európai polgár, az európai országok kialakítsák a megfelelő partnerséget, odafigyeljenek arra, hogy támogassuk az emberi jogokat, a demokratikus folyamatokat, befogadó szemléletet fogalmazzunk meg az afrikai partnerekkel. Kollégák, most még önt hagytam, hogy többet beszéljen 55 másodperccel, de arra kérném a többi kollégát, hogy tartsák be a felszólalási idejüket. A következő szerző Maria Arena. Köszönöm, elnök úr. Alfa Kondénak meg kell adnia magát a valóság előtt. A harmadik mandátumának óhaja instabilitást kelt az országban és a régióban az ellenzék és a civil társadalom tüntetései a népszavazás ellen erőszakos elnyomásra jártak a Gine biztonsági erők részéről, akik tüzet nyitnak a tüntetőkre a biztonsági erők nem tudnak megfelelően válaszolni a válsághelyzetre, amelyben az ország már évek óta van. 2019. októberre óta legalább 21 civil személyt öltek meg a tüntetések alatt, és 2015-ben pedig legalább 70 tüntető veszítette életét. Nincs véleménynyilvántás szabadsága, és az emberek félelemmel élnek. El kell ítélnünk ezt az erőszakot, és szólítsuk fel a gínai kormányt a tüntetések kezelésének javítására, hogy biztonságos környezetet teremtsenek a tüntetők számára, és vizsgálat indítását követeljük a gyilkosság és erőszak eseteinek kivizsgálására. Ezen kívül azonnal szabad lábra kell helyezni a bebörtönözötteket, hogy alapvető szabadságjogaikkal, a tüntetéshez való jogaikkal élni tudjanak az alkotmányjal kapcsolatos és a harmadik mandátummal kapcsolatos népszavazás a demokrácia és az alapjogok ellenében ellen irányul. Alfa Kondinak emlékeznie kell arra, hogy honnan jön, és felszólítjuk a kormányelnökét arra, hogy a CDA-val dolgozzon együtt, hogy találjon megoldást erre a politikai válságra az emberi jogok alapján. Felszólítjuk a külügyi szolgálatot is, hogy támogassa Gineát a párbeszédben, közvetítsen, hogy csökkenteni lehessen a választásokkal kapcsolatos erőszakos eseményeket. Elnök, köszönöm. Csernecki kolléga következik egy percben. pani przewodnicząca! szanowni państwo! myślę że trzeba. úgy vélem hogy e, nyomást kell gyakorolnia az európai uniónak és most már nem csak kérelmekkel kell élnünk és utalásokkal vagy fenntartásokkal, hanem humanitárius segítséget kell nyújtanunk az országnak, és ettől kell függővé tenni a gazdasági segítségnyújtást, attól, hogy vajon az alapvető szabadságjogokat Gineában tiszteletben tartják-e vagy sem. Gina elnöke elnökét kell, fel kell szólítanunk arra, hogy Hát a mi környékeinken is voltak olyanok, akik népszavazás révén veszítették el a hatalmukat, Matteo Renzi Olaszországban, Cameron a Brexit népszavazás kapcsán. Nos, ők is veszítettek azért, mert lebonyolították ezt a népszavazást, talán neki is intőjel lehet ez elnök. Köszönöm, Villanueva Ruiz egy percben következik. Protestarnos tiltakoznunk kell, illetve tiltakoznunk jogunkban áll fontos, hogy mindenki kezébe veszi saját sorsát. Erre nem kellene senkit eh, figyelmeztetni, azonban azt látjuk, hogy milyen sok helyen világszerte eh, elnyomják az emberi jogokat. Eh, Csillére is vetkozhatnék, Európában is előfordul, közel-keleten vagy Ázsiában. Most Gínáról beszélünk, ahol tömeges tiltakozások erősorunk, ahol Alfa Condé elnök korlátozza az alkotmányos jogok érvényesülését, és akik tiltakoznak az utcákon, akik kiállnak az emberi jogok mellett, támogatnunk kell őket, támogatnunk kell őket, hiszen az ENSZ és a nemzetközi közösség alapértékeit képviselik. Ugyanakkor az Európai Uniónak kettős szerepe van. Egyrészt azt mondja, hogy kiáll az emberi jogok mellett, ugyanakkor nem kellene fegyvereket eladjon például Gineában. Az emberi jogok tiszteletben tartása, a fejlesztési támogatások, a határőrizeti kérdések mind összefüggenek, ugyanakkor azt látjuk, hogy a kotonói egyezmény előre sem érvényesülnek. Köszönöm, Déga kolléga két percben. Thank you. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akiknek alkotmányt kell módosítaniuk, hogy hatalmon maradhassanak, valószínű, hogy pályát kéne, hogy módosítsanak. Vladimir Putyinhoz hasonlóan Alfa Kondéra is érvényes ez. És barátaim, nem ez az egyetlen dolog, ami összeköti a két elnököt. Szeretik lelövetni az aggodalmaiknak hangot adó tüntetőket és kényelmetlen történeteket publikáló újságírókat, demokratikus jogaikkal élő polgárokat. Kondé és eh, Putyin mindketten a bányászatban is érdekeltek. A bauxit, az alumínium nyersanyaga, Géneának óriási készletei vannak, a Ruszon a legnagyobb eh, Kína után a legnagyobb orosz alumínium gyártó jelentős részben Géneából vásárolja a bauxitot. Úgyhogy ez köti össze őket, és nem meglepő, hogy a korábbi géniai orosz nagykövet Kondét nyíltan támogatta, és az módosítással együtt is hatalmon tartana. Barátaim, már régóta igyekeznek meghosszabbítani a hatalmukat. Az Alfa Condé a 12. már a diktátoroknak a sorában. Föl kell ismerni, hogy mikor kell távozni a hatalomból, és időben lemondani, mert az emberek Gínában is megérdemlik a demokráciát, ami az alkotmányban biztosított, és amiért olyan sokáig harcoltak. Ennél jobbat érdemel Gína. Ötjen másfél percben következik. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Alfa Kondé elnök valaha reményt jelentett a Gínai Köztársaság demokratikus jövője szempontjából. Most a második mandátuma idején elhalasztják a parlamenti választásokat, és alkotmánymódosítást akar. Ez úgy arra utal, hogy harmadik mandátumot akar indítani. Kedves kollégák, azonban még rosszabb az, hogy erőszakkal leverik a tüntetéseket, az alkotmány módosítás ellenében. Az emberek azt mondják, hogy ezzel nem értenek egyet, demokratikus választásokat akarnak, ahogyan az alkotmány ezt előírja az országunkban. De a kormány ezen tüntetéseket erőszakkal elnyomja, börtönbe veti az ellenzékieket, és ezt mindenféleképpen a legélesebben el kell ítélnünk. A kormánytól azt várjuk, hogy az emberi és polgárjogokat tiszteletben tartja, mindenek előtt azonban azt, hogy az ellenzékeket azonnal szabad lábra helyezi, akiket politikai okokból vetett börtönbe, és a tüntetéshez való jogot tiszteletben tartja, hogy az emberek hangot adhassanak véleményüknek. A legjobb az lenne, hogyha ezeket az embereket ö, arra ösztönöznénk, hogy a parlamenti választásokon adjanak hangot véleményüknek, mert a demokratikus választás megérdemelték Gína polgárai, és a lehető leghamarabb sort kell erre keríteni, nem lehet ezt tovább halasztani. Az alkotmánymódosítás projektjét vissza kell vonni, Alfa Condé nem kezdheti meg harmadik hivatali idejét. Most a gínai népnek kell hangot adni. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A néppárti frakció nevében Kelly kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen. Nos, amikor Alfa Kondét 2010-ben megválasztották, azt gondoltuk, hogy új demokratikus korszak köszöntött be eh, Gineában, Konakréban. Eh, Ugyanakkor nagy csalódás volt, hogy amikor hatalomra jutott, megpróbálta ezt a hatalmat megtartani, eh, és keményen fellépett azokkal szemben, akik tiltakoztak ez ellen. Most pedig úgy látjuk, hogy az alkotmányt szeretné módosítani azért, hogy tovább hatalma maradhasson, mint amit az alkotmány eredetileg engedélyez. Úgyhogy nem meglepő, hogy tiltakozásra került sor, azonban újra kemény kézzel lépett fel a hatalom, embereket öltek meg, kínoztak meg, és fontos, hogy ma megvitassuk ezt az ügyet itt, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Alfa Condé betartsa az eredeti alkotmányt. Zorinho kolléga másfél percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Gínea fölött eh, nem antidemokratikus szelek fújnak. Alfa Kondi elnök eh, igyekszik úgy megváltoztatni az alkotmányt, hogy harmadik mandátumot is kitölthessen, mint elnök ugyanebben az időben választásokra is sor került, amelyek tiltakozásokhoz vezettek. Ennek eredményeként azonban több száz ember megsérült, és több tucat ember életét vesztette a hatalom föllépése következtében, a biztonságiak föllépése következtében. Az információhoz való jogokat, illetve a demonstrációhoz való jogokat sárba tiporták úgy gondolom, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy ki a felelős mindezért az állami erőszakért, az állam által elkövetett erőszakért. Fel kell szólítanunk a hatóságokat, hogy méltányos és szabad választásokat tartsanak, és le kell vonni a következtetéseket. A politikai pártoknak szabadon és demokratikusan kell tudniuk működni Géniában. A stabilitás alapvető fontosságú guinea és a szomszédos országokban is, és ez az elnöki magatartás az egyébként is nehéz helyzetet még inkább megnehezíti. Ennek asszony szembe kell ezzel a helyzettel, és a nemzetközi közösségnek alaposan oda kell figyelnie Konakira. Az ID frakció nevében Ber kolléga következik másfél percben. Elnök asszony, köszönöm. Némileg meg vagyok lepve, hogy a Guineai Köztársaság ezen sürgősségi vita tárgya a tüntetések elleni erőszakról valamennyien tudunk, de számos feltételezés van ebben az állásfoglalásban. Az Amnesty International titkársága is óvatosan fogalmazott kijelentéseit illetően, és itt erőszakos tüntetésekről van szó a kormányjal szemben. Ne legyünk meglepve tehát, hogy az ellenreakció is erőszakos a biztonsági erők részéről. kondi elnök volt az első demokratikusan megválasztott elnöke a ginei Köztársaságnak, és kijelentette, hogy az alkotmányt szeretné megreformálni, mert ez még a gyarmati időkből maradt. Ez nem diktatúra, referendumot kínál fel ezen témával kapcsolatosan, választásokat is terveznek, amely a választóknak megadja a lehetőséget, hogy a Gínai Köztársaság jövőjéről maguk dönthessenek. Az egyik probléma abban áll, hogy egyes ellenzéki párt nem csupán a választások bolykotjával fenyegetnek, hanem azzal is, hogy nem hagyják végre a választásokat. És ez a hangos diplomácia vajon konstruktívan együttműködhet-e a hatóságokkal. A Guineai köztársaság polgárai választhatnak, hogy megváltoztatják az alkotmányt, és szerintem mi ne avatkozzunk be olyan dolgokba, amelyek nem tőlünk függenek, mert ezáltal csak ronthatunk a helyzeten. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kasztádó kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, 2018 olyan év volt, amikor tüntetések hulláma indult be a világ valamennyi részében, nagyon eltérő országokban, amelyek kult, demokratikus kultúrás fejlettség szempontjából eltérőek. A Gínai köztársaságban is szociális forradalom zajlik, egyre többen kérik a részvételt a demokráciában. Ugyanakkor az egész országban áprilisban tüntetéseket szerveztek ezen igazságtalan alkotmányreform ellen kondálnak részéről. Súlyos erőszakos cselekményekre került sor a tüntetők, de különösen a biztonsági erők részéről láthattuk, hogy Sajnos túl gyakran történik ez. A hatóságok válasza az erőszakos elnyomás a más hangokkal szemben. Önkéntes fogvatartással, az alapvető szabadságjogok lábbal tiprásával jár ez együtt. Ez egy nagyon aggasztó helyzet. Figyeljünk oda, hogy mi, történ mi történik. Az összes társadalmi előtt be kell vonni, a regionális erőkkel együtt kell működni, hogy a polgárháborút elkerüljük, de különösen a vállalatainknak kell megtiltanunk, hogy fegyvereket exportáljanak olyan országokba, ahol az ottani lakosság és közvélemény ellen lehet azokat bevetni. Köszönöm, elnök. Következőként Mariani kolléga kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a francia befolyás Afrikában csökkenőben van, távolodóban a barátaink, és az európai gyarmati múlt igáját nyögé, illetve ennek az utó hatásait a génai, géneai társadalom. A résztvevők közötti egyensúly azt jelenti, hogy nagyon komoly külföldi befolyás alatt áll Génea, és ezt nem segített a helyzetén, és ellenezték a független Géneában a népszavazást. Egyébként, hogyha kívánja, szabadon módosíthatja az alkotmányát sok kritikát hallhattunk Alfa Condé ellen közrendi alapon. Nyilván az erőszakos tüntetés szétverés megengedhetetlen, viszont a beavatkozás egyes dokumentumok formájában szintén elfogadhatatlan. És szeretnénk-e Afrikában továbbra is befolyást kifejteni, Kína, Oroszország, India mellé beállva a sorba. Az alkotmány reformja 2000 óta folyik, ahogy hallhattuk, és azóta viszont több mint tíz ország alkotmánya módosult Kamerunra. Emlékeztetnék, itt 38 éve ugyanaz a vezetője. Tehát valamiféle szerepünk lehet olyan értelemben, hogy a népszavazás a gíneai nép kezébe teszi az alkotmányos reformnak a sorsát. Ugyanakkor úgy kell eljárnunk, hogy jogszerűen kerüljön sor a népszavazásra, és a döntsön. Köszönöm. Catch the Eye fun. Kezdjük meg a spontán hozzászólásokat. Déltől szavazunk, és még lesz egy vita. Hatan jelentkeztek szólásra, ezért frakciónként csak egy képviselőnek adok szót. Elsőként a néppárt részéről Sterhovszki úr jelentkezett az SND részéről López Aguilar, a GUE részéről pedig Wallace kolléga. Styrhovsky kollégával kezdjük tehát. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já trošku... Eh, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Felvetődik bennem a kérdés, hogy eh, miért is kellene kétségbe vonnunk ezt a vitát? Igenis, befolyást akarunk gyakorolni Afrikában. Azt akarjuk, hogy Afrikában demokratikus fejlődés menjen végbe. A gyarmatosítás korától a valódi demokrácia irányába. Én örültem, amikor 2010-ben Konde hivatalba lépett, és figyelemmel követtem a lépéseit, a politikáját, és úgy találtam, hogy ebben a nagyon szép és gazdag országban változott lassacskán a politikai helyzet. És most egész egyszerűen meg vagyok döbbenve, amikor azt látom, hogy október óta mi is történik az országban. Nem normális dolog az, hogy az embereket megölik, hogy a biztonsági erők ennyire erőszakosan lépnek fel a lakossággal szemben hogy a polgárok nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz és az ügyvédekhez sem, ezért meg kell állítanunk az erőszakot. Ja, bocs. Elnök asszony, demokratikusan megválasztott elnökre beszélünk, ugyanakkor azóta ö, ö, úgy manipulálták a rendszert, hogy újra megválasztják őket, újra, hat, illetve ham, hatalmon maradhasson, áll népszavazásokat szervezett az elnök. Ez magyarázza meg, hogy miért ilyen nagy az instabilitás eh, ebben a térségben. Eh, jellemző a 2009-es mészárlás, eh, a tömeges nem erőszak a nők ellen. 2019-2020-ban is láttunk hasonló ügyeket, és az Európai Uniónak föltétlenül lépnie kell annak érdekében, hogy hogy ugye e, ezeknek az eseményeknek kihatása van az Európai Unióra is, hiszen a kanára szigetekre például ebből a térségből is érkeznek menekültek. Ez a probléma tehát szélesebb körül egész Afrikát tekintve. Valisz kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Elítéli a génei folyamatos erőszakot, az állásfoglalás, illetve az emberi jogsértéseket az emberi jogok megsértését én mindenütt elítélem, de itt a tisztelt ház a félvilágon szereti csak elítélni, a saját tagállamében pedig nem a visszaéléseket. November 18-a óta a francia rendőrség gumilövedékekkel veri szét a tüntetőket, a neoliberális Macron politika ellen tiltakoznak. És a francia rendőrség fellépése két halotthoz, több mint 300, ezer, 300 sérüléshez vezetett, négy embernek a karja, öt embernek pedig a lába szakadt le. A spanyol katalán tiltakozások során miért nem szállunk hasonlóan sikra az emberi jogokért a rendőri visszaélésekkel szemben. A vitát lezárja a biztosasszony állásfoglalása. Kérem, Dali kolléga. Köszönöm, elnök asszony, mikrofon nélkül. Az Európai Unió régóta partnere Gíneának és az ország jelentősen előrelépett az első demokratikus változások óta, 2010 óta. Alfa Condé jelenlegi elnök akkor került hatalomra. Az ország stabilitása, jóléte fontos a régió számára, és az Unió számára is ugyanígy. 2018. februárjától kezdve, amikor önkormányzati választásokat tartottak, a társadalmi politikai helyzet egyre feszültebb az új alkotmány lehetősége, ami biztosíthatná Kondé elnöknek, hogy a második és ebben utolsó mandátumát követően is hatalmon maradjon. Most erre válaszul indultak meg a tüntetések az alkotmány védelmében. És aztán egy tüntetés sorozat indult a harmadik mandátum ellen ezeket durva módszerekkel oszlatták fel többször is a biztonsági erők. Az ellenzékieket letartóztatták, és a a szabadságát, valamint egyéb jogokat is nem tartottak tiszteletben 2019. október közepe óta, mint egy 30 ember vesztette az életét, lőtt sebek következtében, és emögött a biztonsági erők állnak. Az Európai Unió megfelelő kivizsgálást sürget kezdettől fogva, hogy tisztázzák az incidens hátterét és felelősségre vonják az elkövetőket. Ebben a háttérben a március 1-ére kiírt parlamenti választások csak tovább növelték a feszültséget. Az indulók listája rendkívül kétséges, ennek fényében bolykotra szólított fel két ellenzéki párt is. A 2015-ös és 2018-as megfigyelő misszió az Unió részéről alapvető reformot sürgetett a választások rendszerében, mert a választási rendszer nem megfelelően tükrözi a választók eloszlását, és ez nem történt meg megfelelően. És nemrég jelentették be hogy az új alkotmánytervezetéről szóló népszavazással együtt kerül majd sor a választásra. Ez azt jelenti, hogy Kondé elnök megosztotta az országot még erősebben, mint eddig. Úgyhogy egyértelmű a veszélye annak, hogy széles körben destabilizálódik az ország, és erőszak cselekmények törnek ki, különösen az etnikai feszültségek mentén. Az EU pedig az ENSZ, e, az Afrikai Unióval a nyugat-afrikai államok gazdasági közösségével, illetve az USA-val, Franciaországgal együtt felszólította az érintetteket, hogy nyugalmat, stabilitást, biztos átmenetet garantáljanak a választások útján, amelyben részt vehetnek az érintettek, és fogadják el az eredményét ennek. Minden országnak jogában áll korszerűsíteni az alkotmányát, ugyanakkor az alaptörvénynek a megváltoztatása, anélkül, hogy bevonnák és széleskörű konszenzusra törekednének a lakossággal. Nos, ez itt nem történt meg, tehát ez probléma. Úgyhogy néhány hónappal az elnökválasztás előtti alkotmányreform sem helyes gyakorlat, nem ezt ajánlja az Afrikai Unió, illetve Nyugat-Afrikai Gazdasági Közösség sem. A Nyugat-Afrikai Közösség a demokratikus megítélését erősítette az utóbbi időben. Borel főképviselő múlt pénteken befogadó párbeszédre szólított fel, hogy ne éleződjék tovább a helyzet, valamint reprezentatív, minden párt számára nyitott választás sürgetett. Csak egy emberi jogokat tiszteletben tartó, az állampolgári jogokat biztosító helyzet vezethet megfelelő párbeszédhez és eredményhez. Ahhoz, hogy ezt elérjék, az egységet, a gineai békét kell, hogy első helyre tegyék az érintettek. A továbbiakban is készen állunk hozzájárulni ehhez a folyamathoz a magunk részéről az ensz az Afrikai Unióval, illetve a Nyugat-Afrikai Gazdasági Közösséggel, és Géneával, ideértve a civil társadalmat, az emberi jogi aktivistákat is együttműködünk annak érdekében, hogy a válság mielőbb rendeződjön. Ezt továbbra is a napi rendünk élén kell tartani. Köszönöm. Um... Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, a vitát ezzel lezártuk. Hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be ezzel kapcsolatosan, amelyekről ma szavazunk. A következő napi rendi pontunk a madagaszkeri bányákban zajló gyermekmunka. Sajnos nagyon nagy késedelemben vagyunk, ezért sajnos arra kell önöket kérnem, hogy ne alkalmazzanak kék kártyát ezen vita során. Bildek kolléga kezdi egy percben, mint szerző. Kolléganőt tessék. Köszönöm, elnök asszony. Zsüli 13 éves, de már nem megy iskolába naponta 20 centimért a bányákban dolgozik, folytogató hűségben, Madagaszkárban Frederik 8 éves. Ő is csillem bányászattal foglalkozik, 11 ezer fiatalhoz hasonlóan. És itt körülbelül 73 163 millió gyermek végez a világon veszélyes munkát a nemzetközi jogok megsértésével. Nehéz a madagaszkáriakra követvetni 2016-ban az amerikai munkai osztás elismerte erőfeszítéseiket. Itt a szabályainkat, értékeinket lábbal tapos ez a tevékenység. A Csillem, Madagaszkár, Csillem export nagy része Kínába irányul, az elektronikai ipar a felvevője. A szerződések szabályai holdbetűk maradnak, nem tartják tiszteletben a humanitárius és erkölcsi szabályokat sem. Elnök, köszönöm szépen. Rossz kolléga következik egy percben. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Mind egyetértünk itt a tisztelt házban, hogy a madagaszkári gyermekmunka ellen fel kell lépnünk. Elfogadhatatlan, tarthatatlan a helyzet, minden visszalépés elfogadhatatlan. Ursula von der Leyen bizottsága zéró toleranciát hirdetett a téren. De képmutató dolog lenne eszközök nélkül mindezt csak deklarálni. Először is a kereskedelmi eszközökre kell támaszkodnunk, kényszerítő fejezetek vannak ezekben a megállapodásokban a gyermekmunka ellen, illetve az emberi jogok biztosítása mellett. Aztán a vállalatvezetők kötelezése és egy további eszköz. Egyrészt az ellátási láncban az OECD előírásokat kell biztosítani. A multik szintén az ENSZ felé tartoznak emberi jogi beszámoló kötelezettsége, tehát mielőbbi végrehajtást követelünk, mielőbb állásfoglalást kell, hogy elfogadjon a parlament, hogy konkretizáljuk a szavainkat. Köszönöm. Incir kolléga másfél percben következik. Fru talman, tänk om din telefon... Képzelj csak el azt, hogyha a mobiltelefonjuk vagy az autójuk csak akkor készülhetne el, hogyha gyerekek tízezrei dolgoznának előállításokon. Szégyellem magam amiatt, hogy ezeket a gyerekeket embertelen körülmények között dolgoztatják. A gyermekeknek nem lenne szabad bányákban dolgozniuk, sőt a munkaerőpiacon sem lenne, szab, lenne helyük. Tanulniuk kellene, iskolába kellene lennie, hogy az álmaikat meg tudják valósítani. A társadalom egészének felelőssége van itt az államnak, a magánszférának és a nemzetközi közösségnek egyaránt. A probléma gyökereivel kell foglalkoznunk, ami a szegénységből ered, és intézkednünk kell ennek orvoslására. A cégeknek, akár európaiak, akár nem felelősséget kell vállalniuk a teljes értéklánc mentén. Nem elfogadható. hogy az emberi jogokat ne tartsuk tiszteletben, a gyermekek jogait tiszteletben kell tartani, nem jelentenek tárgyalási alapot. Ha van olyan ügy, amelyben egyet kell értenünk itt az Európai Parlamentben, az az, hogy hogyan kell bánnunk a legkiszolgáltatóbbak a társadalmunkban, akik a gyermekek. Csarnecki, egy minút. Czarnecki egy percben. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, rzadko kiedy... Hölgyeim és Uraim, csak ritkán történik meg, hogy e, a politikában ennyire egyértelmű helyzettel van dolgunk nincs semmilyen enyhítő körülmény, amely ezt a helyzetet indokolhatná. Azt hiszem valamennyünknek, vagy majdnem valamennyünknek van gyermekünk, unokánk, és emlékezhetünk arra, amikor a gyermekeink néhány évesek voltak, vagy tinédzserek. Hát most képzeljük el, hogy a saját gyerekeink ilyen körülmények között dolgoznak. Hát ez természetesen fel sem merül bennünk. És itt a politikai megosztottságokon túl menően szerintem nagyon határozottan fel kell szólalnunk, mert ez egy erkölcsi ellentmondás, ugyanakkor politikai nyomás is gyakorlandó ebben a kérdésben, hogy az ilyen helyzetek megszűnjenek a gazdasági támogatásunk, a humanitárius segítségnyújtás Madagasztár számára ettől legyen függő, hogy ezen gyakorlatoknak véget vessenek. Solc egy percben mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Amíg itt beszélgetünk, addig 11 eh, ezernyi gyerek lélegzi be a csillám porát a madarszeri bányákban eh, igyekeznek pénzt keresni a családjaik eltartására, de hát meddig hunyhatunk szemet a csillámbányákban dolgozó gyerekek sorsa fölött. Az Európai Unió, különösen Észtország fontos, hogy eh, felelősséget vállaljanak, és olyan jogi kereteket valósítson meg, amelyek biztosítják, hogy csak etikusan előállított nyersanyagokat dolgozunk fel. Nulla toleranciával kell a gyermekmunkával szemben föllépnünk. Méltányos kereskedelmi politikákat kell alkalmaznunk, amelyek bátorítják az etikusan előállított termékek kereskedelmét, az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseit meg kell valósítanunk, párbeszédbe kell lépnünk eh, Kínával és az egyéb eh, csillámimportőrökkel annak érdekében, hogy eh, együtt 2030-ig megszüntethessük a gyermekmunkát Madagaszkáron. Kollégin Zofko, für 3 Minuten. Zofko kolléga három percben következik ebben az állásfoglalásban határozottan elítéli minden formában a gyermekmunkát az Európai Parlament, a madagaszkári hatóságokat pedig a gyermekjogok biztosítására szólítja fel, továbbá, hogy garantálja a testi, lelki épségüket. A csillámbányákban dolgozó gyerekek az exportért dolgoznak, és jelentősen csökkent ráadásul a tonnenkénti csillámár, úgyhogy romolhatnak a körülmények. Általában borzasztó munka feltételek uralkodnak a bányákban, és a gyerekek élete, egészsége veszélyben van, krónikus betegségek, kiszáradás fenyegetik őket, illetve testi, lelki bántalmazásnak vannak kitéve. A szegénység felszámolása lehet az egyetlen módja a gyermekmunka megszüntetésének. Ez pedig átfogó megközelítést és célzott intézkedéseket igényel az oktatásban, foglalkoztatásban, szociális védelemben. Madagaszkár előrelépett kisebb mértékben a gyermekmunka elleni jogszabályt fogadott el, illetve 15-ről 16-ra emelte a minimális életkort munkafeltételként, és a bányászati törvénykönyvét is felülvizsgálja a nemzetközi vállalások fényében, szociális környezetvédelmi normákat írva elő, valamint tisztességes munkakörülményeket, gyermekmunka elleni tilalmat vezet be. De a szankciókat nem alkalmazták az eddigiekben, illetve nincs érdemi monitorozás, nincs kapacitás a végrehajtásra. Az Európai Unió is a maga részéről megteheti a szükséges lépéseket, hiszen az állásfoglalás projektekre szólít fel, amelyek a madagaszkári gyermekmunka felszámolására irányulnak. Az EU aktívan elkötelezte magát a fejlesztés és kereskedelmi politika terén kötött megállapodások révén. És zéró toleranciát hirdetett az EU kereskedelmi politikájában a bizottság új vezetője, tisztelt elnök asszony. Senkinek nem szabad emberhez méltatlan körülmények között veszélyes munkát végeznie, de egy gyermeknek különösen nem. És ezért a felelősségteljes politikánk jegyében szeretnénk erőteljes üzenetet közvetíteni a világ felé. Köszönöm. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wautmans. Wautmans kolléga következik másfél percben. Wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, hölgyem és uraim! Azt hiszem valamennyien láttuk a képeket a gyermekekről, akik bányában gürcölnek. A saját szememmel láttam, hogy hosszú sorban dolgoznak a gyerekek, torna sorba állítva, mintha iskolában lennének, csak éppen bányában vannak. És a legkisebbek elég kicsikék ahhoz, hogy a legsötétebb alagutakba is be tudjanak csúszni. Hölgyeim és uraim, hogyha önök is megnézik ezeket a képeket, akkor egyet fognak érteni, hogy 2025-ig be kell tiltani a gyermek munkát. Több mint 100 millió gyermek végez gyermekmunkát világszerte, és csak egy tizedük jár iskolába. Ahelyett, hogy a munka és a játszás mellett valami mást is csinálhatnak. Köszönöm szépen, hogy a kemény egyeztetések nyomán megszületett az állásfoglalás. Nagyon sok nő vett részt ennek az állásfoglalásnak az összeállításában, tehát a nők megmutatták a maguk hatalmát, erejét, és segítsük Madagaszkárt, a világ egyik legszegényebb országát. És a munkaerőpiacon dolgozik minden második gyermek intézkedéseket kell foganatosítanunk. Az új Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével prioritást ígért ebben a témában, és én intézkedési tervet várok még a nyári szünet előtt az Európai Bizottságtól, hogy egyértelmű legyen, hogy 2025-ig megszüntetjük a gyermekmunkát. A következő Kelly kolléga egy percben a néppárt részéről. Nos, ez az egyik legszomorúbb állásfoglalás, amelyet valaha megvitattunk az Európai Parlamentben, hiszen gyermekekről, gyermekmunkáról szól. Ebben az esetben a madagaszkári csillám bányákban fiatal fiúkról, kislányokról van szó, akár öt évesek is lehetnek, e, sokan közülük, akik bányában dolgoznak, e, az összes bányásznak e, több mint 60%-a kiskorú nem nincs lehetőségük, hogy iskolába járjanak, e, nem tudják megélni teljes e, jövőjüket, nem tudják kiteljesíteni jövőjüket, tönkre megy a tüdejük, e, visszamaradnak a növekedésben. Ráadásul nagyon alacsony bérekért dolgoznak. Teljes mértékben igazunk van, amikor fölvállaljuk azt a feladatot, hogy ezt a gyerekmunka gyakorlatot valamilyen módon beszüntessük 2025-ig olyan célkitűzéshez, amelyet a bizottság kitűzött, és úgy gondolom, hogy meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy elérjük. Für die SND Fraktion spricht Az SND Frakció nevében Aréna igen, egy percben. Köszönöm. Nagyon dühös vagyok a mai vita miatt. Noha egyetértek abban, hogy a madagaszkári gyermekmunka elfogadhatatlan, de kedves kollégák, amikor szavazni kellett a due diligence-ről, azaz a kötelező előügy vigyázatosságról a vállalkozások esetében, akkor Renew, a néppárt ellene szavazott ennek, amikor a fenntartató fejlesztési fejezetet szankciókkal együtt be kellett illeszteni Vietnám szerződésbe, akkor ezt kiakadályozta a Renew, és a néppárt ellene szavaztak ennek amikor küzdelmet kell folytatni a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan, amelyek a vállalatokat szembesítik a felelősséggel és a nyomon követhetőséggel, akkor a Rinyú és a Néppárt ellene szavaz mindezeknek amikor eh, a ritka ásványanyagok nyomon követhetőségéről szavazunk, akkor a Rinyú és a Néppárt ugyan nem mindenki, de ellene szavazott. Hát akkor elnézésüket kérem, amikor a gyermekmunkáról beszélünk, és állásfoglalást alkotunk, amelynek nincsenek kötelező elemei, ez nem más, mint álszentség. Én persze támogatom, mert fontos ez, de álszentség a parlamentünk részéről ez a fajta magatartás. Elnök, köszönöm. Harancova kolléganő következik egy percben. Thank you, Madam President, Madam Köszönöm. Ennek asszony, biztos asszony számtalan 5-16 éves gyerek bányában dolgozik Madagaszkáron, nem csak iskolában nem tudnak járni, nem csak oktatásban nem tudnak részt venni, de napi szinten veszélyeztetik saját, kockáztatják saját életüket, egészségüket, pedig minden gyereknek joga van az oktatásban való részvételre, minden gyermeknek joga van olyan módon fölnél, fölnőni, amely a testi, a lelki és a szellemi fejlődését egyformán kiteljesíti 2025-ig az Európai Bizottság elkötelezte magát a gyerekmunka felszámolása mellett, ez azonban még 5 évet jelent világszerte a gyermekek életében, számtalan gyerek élettel fog ez járni. Miért nem vetünk ennek véget hamarabb? Miért nem jutalmazunk azokat az országokat, amelyek az ide vonatkozó szabályokat gyorsabban elfogadják. A Renew frakció azt mondja, hogy a bizottság elkötelezettségét valamilyen módon alakítsuk értelmes cselekvésé. az kolléga másfél percben következik az EDI, ID frakció nevében. Merci, monsieur. Köszönöm. Kedves kollégák, a világ kitermelési modellje adja hátterét ennek a vitának, amelyet most lefolytatunk. A cél, hogy a bányászat a lehető legalacsonyabb költségekkel történjen, bármi is ennek az ára a gyermekekre, illetve a környezetre. Ez az ultraliberális gazdaságpolitikának a következménye. A kizsákmányolásnak az alapja, a gyermekmunkának az okozója, ideértve madagaszkári bányákat is. A gyermekmunka nem egyszerűen az Európai Unió gazdasági modelljéből következik, a ezzel ellentétes, tehát dolgoztassuk a gyerekeket, ezért az ID eh, frakció határok nélküli modernizációt eh, hirdet, és intelligens módon kell a fogyasztók érdekeit védenünk, megfelelő eh, forrásból származó anyagokkal, amelyek nem tartalmaznak gyermekmunkát, illetve kiskorúak munkát. Hogy lehet betartani az, a szabályainkat, és a nyersanyagokat hogyan lehet gyermekekkel kitermeltetni. Az intelligens protekcionizmus a helyi termeléssel lehet a megoldás. Európa meg kell, hogy védje az európai polgárakat, és a tagállami szolgáltatások, illetve a hatóságok is ki kell, hogy álljanak a, a jogokért, tehát éppen ideje, hogy fellépjünk e téren. Köszönöm. Köszönöm, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Következőként Hautala asszony, az öldek részéről. Köszönöm szépen, ennek asszony biztos. A modern telefonok és csillogó autók környezetvédelmi és emberi ára egyre elviselhetetlenebb, egyre fogadhatatlanabb, hiszen tudjuk, hogy gyerekmunkával állítják ezeket elő, erős erő, kényszermunkával, anélkül, hogy a fogyasztók tudnák, hogy ezek a termékek egyáltalán honnan származnak. És hogyha a parlament valójában komolyan veszi magát, akkor akkor csak úgy tudunk cselekedni, hogyha nem importálunk Európába olyan anyagokat, amelyeket ilyen módon állítottak elő. Ehhez azonban a rendelkezés álló eszközöket használnunk kell, illetve ha nincs eszköz, akkor ezeket meg kell alkotni, és ez nem más, mint a kötelező emberi jogi átvilágítási mechanizmus EU-s szinten. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Praca dzieci... Köszönöm, önök asszony. A madagaszkári gyermek munka általános probléma több mint 230 ezer gyermeket foglalkoztatnak ott a bányászatban, és rossz bánásmódnak vannak kitéve, már a hetedik életévüktől kezdve aranybányákban dolgoznak, ásványbányákban, különböző betegségekben szenvednek, kényszerítik őket arra, hogy nagyon veszélyes munkakörülmények között dolgozzanak. Még akkor is, hogyha van törvény arra vonatkozóan, hogy szabályozni kell a gyermekmunkát, ez csak a 15. életévüktől kezdve érvényes. Mindenképpen fel kell szólítanunk a madagaszkeri kormányt a gyermekjogok tiszteletben tartására, megfelelő képzési lehetőségeket kell a bizt- gyermekeknek biztosítani, és a nemzetközi megállapodások értelmében kell cselekedniük. Felszólítjuk az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy a jövőbeli Afrika stratégia a fenntartató fejlesztési célokat és gyermekek jogait is figyelembe vegye. Szincsics kolléga egy percben következik, mondja az elnök. Mikrofon nélkül. Činjenica da Tény az, hogy Madagaszkáron a gyermekek akár 12 órákat is dolgoznak naponta 40 centért a bányákban, de ez nem egyetlen. Példa Kongóban kobalt bányákban dolgoznak, és ezt Kínába exportálják. Ez a neoliberalizmus bűne, ezen alapul a rendszer, a nemzeti szabályunk. Ez egy olyan rendszer, amely profitot termel és megsemmisíti sokak jövét más területeken. Ez a környezetet is károsítja az összes élőlényt, ez a fenntarthatóság szöges ellentét, amiről éppen az imént beszéltünk. Itt mindenféleképpen a hatalom decentralizációjára van szükség, akár az étel, akár az energia, akár a nyersanyagok tekintetében. Elnök, következőként Hetman kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Több mint egy millió gyermeket kényszerítenek munkára Madagaszkáron, közülük több ezren bányász bányákban dolgoznak nagyon veszélyes körülmények között. Bizonyos eredményeket elértek már ezen kérdés megoldásában, azonban itt határozott cselekvésre van szükség. Felszólítjuk a madagaszkári kormányt, hogy javítson a helyzeten, és vegye vissza az engedélyeket azon bányászatoktól, amelyek gyermekeket alkalmaznak. Természetesen a szegénységre vezethető vissza ez a probléma. Az UNICEF jelentései szerint majd háromnegyede az embereknek szegénységben él, a gyermekek 40%-a alultáplált, tehát ezt a problémát nem tudjuk kiktatni, hogyha a szegénység problémáját nem oldjuk meg. Az EU egyik prioritása az kell, hogy legyen, hogy a képzést erőteljesen támogassuk. Ez az egyéni fejlődés szempontjából fontos a gyermekek esetében, de az ország fejlődése szempontjából is. Follát kolléga egy percben következik. Köszönöm, elnök asszony, hogyha Madagaszkáron 11 ezer, és a világon 150 millió gyermek halára gürcöli magát, akkor az Európa kudarcát is jelenti. Felszólítom a tanácsot, illetve a bizottságot, hogy hogy világos mandátumot alakítson ki, az ENSZ jövőbeli tárgyalását illetően a kötelező szankciók bevezetését, illetően a kötelező elővigyázatosság szempontjából a vállalatokon, és nagyon sajnálatos, hogy a tanács nincs itt a mai vitán. Önkéntes alapon ez mostanáig nem működik. A globális beszállítói láncok nem veszik figyelembe a gyermekmunkát, tehát itt kötelező szabályozásra és szankciókra van szükség. A gyermekmunka feltétel nélkül engedélyezésének vége véget kell vetni, mert hogyha valaki egy nap a gyermekek jogairól beszél, második napon pedig a kizsákmányoló kereskedelmi megállapodásokat írja alá, az álszent. Itt mindenféleképpen a gyermekek képzése, jóléte kell, hogy előtérbe kerüljön. Elnök, Visnyevszak kolléga van még a listán, de nem látom itt a teremben. Kérem, hogy jelentkezzen, hogyha jelen van itt, ha nem, akkor Biedron kollégára lépünk át, egy percben kap szót. Thank you, Madam President. Köszönöm, ennek asszony. A fennököri munka az munka, de a gyerekként végzett munkát eh, néven kell nevezni. Eh, a gyerek munkája az, hogy játszon, tanuljon, fejlődjék. A gyerek munka kifejezés önmagában egy ellentmondást hordoz. Sajnos a panagaszkári bányászoknak több mint fele kiskorú. Ez azt jelenti, hogy legalább 11 ezer gyermek foglalkozik annak a csillának a kitermelésével, amelyet szinte minden felhasználunk a smink anyagoktól az autó fényezéséig. Ezek a gyerekek azért dolgoznak, hogy nekünk, európaiaknak meglegyenek ezek a termékek, amelyekre igényünk van. A gyerekek kizsákmányolásának azonban véget kell venni, vetni, mégpedig itt saját képmutatásunkkal kell szembenéznünk, így tudjuk csak világszerte a gyerekek kizsákmányolását megszüntetni. Egy minút. A faszka egy percben következik. pani przewodnicząca! elnök asszony! nincs indok a kizsákmányolásra hogyha a gyermekmunkát tekintjük. a nehéz veszélyes körülmények között végzett munka a nemzetközi munkaügyi szervezet adatai szerint világszerte előfordul 351 millió gyermeket foglalkoztatnak, és közülük egyharmad veszélyes körülmények között dolgozik, ez megmutatja a probléma dimenzióját. Ilyen drámai helyzet van a madagaszkári köztársaságban is, ahol is 74%-a a lakosságnak él a szegénységi küszöb alatt. Ez valószínűleg a fő oka a gyakori gyermekmunkának. Minden harmadik gyermek alultáplált a szülésnél százszor gyakrabban veszítik az anyák az életüket, mint hazámban Lengyelországban. És az alultápláltság gyakori a gyermekek körében az öt éves életkor alatt. A gyermekek nagyon veszélyes körülmények között dolgoznak, különösen a bányákban, a csillámbányákban. Felhívjuk tehát a madagaszkári kormányt, hogy védje a gyermekeket, és ez hatékonyabb kell, hogy legyen. Önök, köszönöm. A spontán hozzászólások keretében hat kérést kaptam három frakció részéről. Megint úgy járni kell, hogy frakciónként csak egy személynek adok szót, és kérem, hogy a biztos asszony viszonylag röviden reagáljon majd akkor így járnánk el, ha senki nem mond ennek ellent. Elsőként Novák kolléga kapszott egy percben. Szlovén... Szlovénia kis ország, de ezzel együtt nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk Madagaszkára. Sok szlovén pap misszionáriusként végzi ott a munkáját. Nem csak papi minőségben tevékenykednek, hanem az ott élők épsége felett is őrködnek. Péter Opeka jó példa erre. Ő a nyomornegyedeket járja, és segíti, hogy külön településeken telepedjenek le. Lehetőséget kapnak az ott élők, hogy letelepedjenek, a gyerekek iskolába járjanak. És a lehető legjobb életszervezést biztosítja nekik oktatáshoz való jogot és a munkába való átmenetet. Így lehet segíteni a harmadik világon. Köszönöm. To... Kérem, hogy akik most érkeznek, azok szép csendben üljenek le, és uh, Kacsinicsi kollégának adom meg a szót. Sí, grazie, Köszönöm, elnök asszony. Madagaszkár az egyik legszegényebb ország a világon a gyermekmunka. Noha hivatalosan tilos, a gyermekek 5 és 17 év közötti köre egy negyede dolgozik bányákban, vanilaültetvényeken, az utcákon, vagy háztartási alkalmazottként. Drámai több millió gyermek helyzete a csillámpalabányákban is, és nagyon sős körülmények között, veszélyes körülmények között dolgoznak négy centért kilónként kell végezniük munkájukat, megsérülnek, és minden áldott nap káros finomport lélegeznek be. A 99-es ENSZ egyezmény, amelynek 30. évfordulóját ünnepeltük, nem csak ünnepelendő. A gyermekek védelme nem állhat meg Európa határainál. Európának cselekednie kell, hogy a gyermekjog ezen súlyos megsértését beszüntessük, felelőssé kell tennünk az ipart, amely ezen a nyersanyagokat használja, és támogatnunk kell a szegényebb országokat. Biztos asszony, valamennyiünknek tennünk kell annak érdekében, hogy az ENSZ egyezményben foglaltakat az ország betartsa. Az utolsó felszólaló, Dali kolléga, kérek mindenkit, hogy csöndben foglalja a helyét. Nos, nem hiszem, hogy itt bárki is találkozott volna olyan emberrel, aki támogatna a gyerekmunkát. Ennek ellenére a gyerekmunka folytatódik. Könyörgöm, tegnap elfogadtunk egy megállapodást egy olyan országgal, ahol a gyerekmunka létezik fel azt a kérdést, hogy miért történik ez meg. Gondolják, hogy a madagaszkári gyerekek szülői nem szeretik ezeket a gyerekeket, nem akarják, hogy iskolába menjenek? Persze, hogy akarják, de nincs alternatíva, mert a gyermekeik az áldozatai a kapitalizmusnak, az ipariasított mezőgazdaságnak, a klímaváltozásnak és az asszálynak, és olyan európai országokban működő multinacionális cégekről van szó, amelyek Madagaszkárban üzletelnek. Ezek a módosítók szánalmasak, mintha a farkastat arra kérnénk, hogy ugyan ne egyen már meg a bárányt vagy a kecskét. Hol vannak a büntetések, hol vannak a szankciók, hol vannak a bűnvádi eljárások, hol vannak a jogát, jogalkotási javaslatok. Nem kell krokodilkönyeket hullatni, intézkedésekre, lépésekre, tettekre van szükség. Most a biztos asszonynak, Elena Dalinak adok szót. Kérem, hogy a biztos asszony iránti tiszteletből is mindenki csendben foglalja el a helyét. Köszönöm. Madam President, honorable members. Ennek asszony képviselők, az elmúlt hónapokban igen komoly és kellemetlen valóság, igazságok derültek ki a kapcsolatban, hogy a csillám kitermelésében, a madaszkári bányákban milyen módon foglalkoztatnak gyerekeket nem szabad. Nos, elnézést, elnök asszony, eléggé nagy a zaj, elnök, hogyha észrevették, a biztos félbeszakította a felszólását, annyira nagy zaj van. Megtennék, hogy csendben maradnak? Halló, emberek! Kérem, hogy csöndben foglalják el a helyüket, vagy maradjanak kint. We cannot tolerate. Köszönöm, mondja biztos. Nem tőle látjuk azokat a helyzeteket, amikor a gyerekeket megfosztják az oktatástól, és rettenetes körülmények között dolgoztatják őket. Intézkedésekre van szükség, de, azon, de elemeznünk kell az alapvető okokat is. Csak nem 46 ezer e, tonnát e, exportált 2018-ban e, Madagaszkár, ennek jelentős része többsége Kínába érkezett. Az alapvető kérdés tehát az, hogy milyen módon tudjuk átvilágítani az ellátási láncot. Ugyanakkor a száma, az elszámoltathatóság javítása a madaszkári hatóságok kapcsán ugyancsak kulcsfontosságú lesz, amikor Madagaszkárral együttműködünk, oda kell erre figyelnünk, hogy saját maguk is elszámoltathatóban szabályozzák ezt a területet. Át kell világítanunk az úgynevezett konfliktusoktól érintett nyersanyagokat, az, ilyen az, a tantál, ilyen a, az arany, és több más nyersanyag. Az elnök félbeszakítja a biztost, és újra megkér a képviselőket, hogy csöndben foglalják el a helyüket. Okay, we cannot stand by. Nem állhatunk karbatett kézzel, ahogy Robert Biedron képviselő mondta, a gyerekmunka valóban egy ellentmondásos kifejezés oximoron. Arra van szükség, hogy a mikát és a mikát tartalmazó nyersanyagokat importáló nagy cégek is felelősségre vonják a madagaszkári kormányt, amiatt, hogy nem teljesítik a gyerekek jogaival kapcsolatos kötelezettségvállalásokat. Az Európai Unió nagyon régóta és egyértelműen állásfoglalt a megfelelő átvilágítás mellett, nem csak az állami szerveknek, hanem a magánszférának is szerepe van ebben. Nem régében sürgősséggel foglalkoztunk a bányában józó gyermekek sorsával, és von der Leyen asszony kifejezte, hogy nulla toleranciát tesz a bizottság magáével ezzel kapcsolatban. A gyermekek jogaival kapcsolatos ENSZ eh, döntések, amelyek tavaly születtek, eh, meghatározták, hogy 2021 a gyermekmunka megszüntetésének nemzetközi éve lesz. A bizottság hamarosan ki fog adni egy tanulmányt az a kapcsolatban, hogy a teljes eh, ellátási lánc mentén milyen átvilágítása van szükség, és milyen opciók állnak rendelkezésre arra, hogy a cégek a saját működésüket ebből a szempontból átláthatóvá tegyék és átvilágítsák, megfontolva a környezetvédelmi szempontokat, a klímaváltozási szempontokat ugyanúgy. Egységes belső piacon egyáltalán nem gyakorlatias dolog az, hogy különböző tagállami eljárások vannak. Ehhez képest egy, egy EU-s szintű szabályozás előnyei egyértelműek, megteremteni ez a jogbiztonságot, és lehetőséget eh, teremtene eh, eh, az egységes fellépésre. Az EU természetesen támogatja a különböző érintetteket bevonó közös erőfeszítéseknek is. Továbbra is együttműködünk annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodásaink és a fejlesztési programok, mert minden más nemzetközi együttműködési program Madagaszkáron és máshol is úgy valósuljon meg, hogy annak során az alapvető okokat feltárjuk, megalapítjuk, hogy az egyes dolgozók és azok családjaik, illetve a gyermekek, akiket a szülei dolgoztatnak, az ő sorsukat ezek a megalapodások hogyan befolyásolják. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. A vitát ezzel lezárom. Hét állásfoglalás indítványt nyújtottak be, amiről azonnal szavazni fogunk. Köszönöm szépen. Dear colleagues. Kedves kollégák, megkezdhetjük az ülést? Before we start... Mielőtt elkezdenénk a szavazást, bejelenteni valon van. A Renew frakció értesített bennünket a következő döntéséről a kinevezéseket illetően. Katalin Csek Cseh Katalin, Nikola Danti helyét veszi át a külügyi bizottságban, és Danti úr pedig az étrében veszi át Cseh Katalin helyét a bejelentés napjával. Most pedig rátérünk a szavazásra. Ügyrendi hozzászólása van valakinek? Voorzitter, een eh, punt van orde. Ügyrendi felvetésem van, tisztelt elnök úr. A szolgálatoktól szeretnénk kérni egy spam szűrőt, mert elárasztanak bennünket különböző felesleges e-mailekkel ugyanabban a változatban kapjuk meg az e-maileket, mondjuk 600 példányban, ezt egyszerű technikai eszközzel ki lehet szűrni. Köszönöm. We took, we took notes. Elnök, ezt nyugtáztuk, a szolgálatokat tájékoztatni fogom erről a kérésről. A további tájékoztatási pontként hozzáteszem, hogy a saját szűrőszabályokat is be tudják állítani, hogyha úgy kívánják. So now we'll start. Most pedig megkezdjük a szavazást. Elsőként a Guineai Köztársaság erőszak a tüntetők ellen állásfoglalás készfeltartása mellette, kiszavaz ellene, Kitartózkodik. Elfogadtuk az állásfoglalást. Most pedig következik a madagaszkári bányákban folytatott gyermekmunkáról szóló állásfoglalásról. Először az IDE frakció javaslatáról mellette, ellene kitartózkodik, Elfog, elutasítottuk. Most a közös hat frakció által jelzett javaslatról az szavazunk. Az egyes és hetes azonos módosítókról elektronikusan megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kiesik az eredeti szöveg, 8-as módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Akkor elektronikusan megnyitom a 8-as módosítóról a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a kettes módosító, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Ellenőrizhetjük éppen elektronikusan. Úgyhogy megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. My apologies. Elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk. Kilences es módosító, kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene. Kitartózkodik. Az eredmény pedig, hogy ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Amendment 10. Tízes módosító. Mellette kiszavaz. Kiszavaz ellene. Ki tartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Nem fogjuk. Hármas módosító, erről elektronikusan szavazunk, eleve megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Négyes név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. És az eredmény, hogy elfogadtuk. Most következik az ötös módosító kézfeltartással. Ez a point of order. Ügyrendi észrevétel? Rendben, hallgassuk meg. Nem működött a szavazógépem az előző szavazáson. Tényleg így van. Tehát az én szavazatomat is számítsák bele, kérem. Excusez-moi. Elnézést kérek. According to the rules of... Elnök az eljárási szabályok szerint. Ez nem változtat a szavazás eredményén. Ebben az esetben nem működött csak a gép, vagy a többi szavazáskor sem. Hát az elnöknek mindig igaza van, de rendben. Így szól az eljárási szabályzat, mondja az elnök. Üljön át egy másik helyre, hogyha úgy tapasztal, hogy nem működik a gépe. Ötös módosító kéz aki szavaz mellette. szavaz ellene. tartózkodik? Elutasítottuk. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Most következik kézfeltartással az egész szöveg mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Most a Macele jelentésre lépünk tovább. A provizórikus megállapodáshoz szavazunk, én név szerinti szavazás, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Az Európai Parlament ezzel lezárt az első olvasatban. Now we vote on... Következnek az EU prioritásai a, az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó ECR javaslat mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Most az öt frakció jegyezte, hármas módosító következik mellette, ellene tartózkodók Elfogadtuk. Egyes módosító két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodok. Ellenőrizzük. Úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Paragraph 1.1 original. Az 1.1-es eredeti szöveg mellette. Illetve zárjuk le ezt a tétet, tehát mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Ügyrendi hozzászólás. Uh, just to say, Chair... Elnök úr, jelezném, hogy a név szerinti szavazáskor a képernyőn a, nem jól jelent meg a szám, az elsőről szavaztunk, nem a másodikról. What was on the screen? We... Mi volt a képernyőn? Én szerintem a másodikról tartottunk ellenőrző szavazást, hogyha jól emlékszem. okay, we continue. Akárhogy is, most folytatjuk az 1.m eredeti szövegből két részben. Első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Paragraph 1, M, original text. 1.m pont M, első rész az eredeti szövegből, és lezárom az ezzel kapcsolatos név szerinti szavazást. Elfogadtuk. Second part, by roll call. Második rész, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes bekezdés V pont eredeti szöveg mell, első rész mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Első bekezdés X pont eredeti szöveg három részben. Első rész név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. Név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Első bekezdés AA pont, eredeti szöveg két részben, első részt név szerint, pontosabban mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. egyes szakasz BB pont eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Első szakasz JJ pont eredeti szöveg név szerinti szavazással a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. F preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész név szerinti szavazással szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. K preambulum bekezdés két részben, az első rész eh, kész felmutatással mellette ellenen tartózkodók elfogadtuk. A második rész név szerinti szavazással, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. M preambulum bekezdés eh, kézemeléssel mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig mielőtt a tej végszavazásra rátérnénk, az állásfoglalás egészét megszavaztatjuk, de emlékeztetnék mindenkit, hogy a kártyáját ne húzza ki a gépből addig, amíg a szavazást le nem zárjuk, máskülönben a szavazását nem rögzíti a rendszer. Tehát népszerinti szavazással a szavazás megnyitom, végszavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Thank you, have a great week. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét mindenkinek. Okay. Thanks very much. Thank you. Can I ask you, colleagues, for those who do... Kollégák, kérném azokat, akik nem akarnak a szavazat magyarázatokban részt venni, csendben távozzanak, hagyják el az üléstermet, hogy rátérhessünk a szavazat magyarázatokra. Köszönöm. No change. Ne, tady to rozbity nějaký. To se colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy aki nem akar részt venni a szavazatmagyarázat során, az távozzon. Eh, az önök eh, háttérbeszélgetései zavarják azokat, akik eh, részt szeretnének venni az eljárásban, vagy akár csak hallgatni szeretnék azt. szavazás. A szavazatmagyarázatok következnek. A Metzola jelentése kezdjük. Az első felszólaló. Kedves kollégáim, mondja az elnök, kérem, hogy csöndben hagyják el a plenáris termet. First speaker is Mr. Zsonca. Zsonca úr következik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z dużym zadowoleniem. Hölgyeim és Uraim, nagy elégedettségem veszem tudomásul azt az információt, hogy a Frontex további ö, eszközt kap a csalás leküzdésére. Az okmány hamisítás, az a, a dokumentum hamisítás nagyon jövedelmező jövedelemforrás a hamisítók számára. Szegény emberek nem vesznek igénybe ilyenfajta lehetőséget, ez nagy pénzeket igényel, és ezzel nagy üzleteket lehet csinálni. És nagyon kockázatos mindez az EU, illetve az egész világ számára. A bűnözők, bűnözői hálózatok, amelyek ilyenfajta hamisított okmányokat ö, ö, forgalmaznak, azok a haszon élvezői ö, mindennek, egyeseknek vannak rejtegetni valóik, zavarják a közrendet, és ezért nagyon örülök, hogy a Frontex ezzel az erős eszközzel fog rendelkezni, és szigorúan felléphet ezen csalások ellen. Köszönöm a következő felszólaló egy percben Brudzinski képviselő. Mr. Brzezinski, one minute, please. Brzezinski úr, egy percben. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oczywiście... Elnök úr, hölgyeim és uraim, természetesen az anyag mellett szavaztam, amely lehetővé teszi a csalás leküzdését, az illegális dokumentumokat, a dokumentumhamisítást, amely lehetővé teszi a parti őrségek számára megfelelő együttműködést. A Frontex ügynökség és a tagállami szervek, amelyek a biztonságok a dokumentumok biztonságáért felelősek gyorsabban fel tudnak lépni. A bizottság irányába szeretnék felhívást intézni, a rendeletet a lehető hamar, leghamarabb végre kell hajtani, a tagállamoknak megfelelő eszközökre van szükségük, hogy még jobban, még hatékonyabban le tudják küzdeni ezen bűncselekményt. Köszönöm. To... Tovább lépünk az EU prioritásokkal kapcsolatban a nők helyzetével kapcsolatos ENSZ eh, anyagról van szó, az első felszólaló Ráil úr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Elnök úr, tisztelt kollégák, az elsfoglás ellen szavaztam. Természetesen támogatom a nők jogait, támogatnunk kell a nőket, de itt valami elmebetegséget követelnek, a korai szexuális nevelést a nemi azonosság megtalálásának megkönnyítését. Hát ez szerintem egy beteges dolog. Aztán van egy másik probléma. Minden harmadik nap meggyilkolnak egy nőt, és növekszik az ilyenfajta esetek száma, a családon belüli erőszakos esetek száma is és most már száz 14 ezret tesz ki ezen esetek száma. És itt a tettesek főként bevándorlók, és az áldozatok nagy része is közülük kerül ki. Ezen az én városom esetében az a helyzet, hogy a nők megfelelő intézményeknél keresnek menedéket, és 70%-ban bevándorlók ezek a nők. Ezen valódi problémákra rá kell mutatnunk. Köszönöm. Mrs. Joron. Joron asszony, egy percben. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, az úgynevezett Európai Parlament a 64. ülésre előterjesztett egy prioritás listát, és ezekben nem szerepelnek a meggyilkolt nők, a Szalomin, a tett helyszíne, nem Irak, nem Afganisztán, nem Kolumbia, nem Bronx. Európában van Szalomin, Franciaországban. 140 nemi erőszakot követnek el naponta Franciaországban, és ez egy gyilkos hullám. Tehát ez ellen kell fellépni, és az ENSZ-ben ezt kell képviselni, az Unióban szintén. Mit jelent ez? Hogyha meg akarjuk bélyegezni az embereket, akkor azt mondhatjuk, hogy egynegyedük férfi, háromnegyedük nő, és támogattam az ECRS állásfoglalást, ezért is szavaztam le az, a szöveg egészét. Tomák úr, egy perc. És köszönöm. Azt gondolom az állásfoglalás kapcsán, hogy odafigyeljünk azokra a szakpolitikai intézkedésekre, amelyek a nők elleni diszkrimináció minden formája ellen fellépnek. Meg kell védenünk a nőket, különösen a mély szegény térségekben, ahol a legerősebb az előítéletek napi érvényesülése. A nők nem férnek hozzá pénzügyi lehetőségekhez, nincsenek kiegyensúlyozott nyugdíj lehetőségek, tehát ezek a problémák ma is élnek Európában, oda kell figyelnünk a valóságra. Úgyhogy én támogatom, hogy a nőket hatékonyabban képviseljék, és támogatom, hogy a nők elleni erőszak minden formája ellen fellépjünk. Csak a nagyon szigorú előírásokkal lehet ezt. Köszönöm. Mrs. Shaibi, one minute Sajbi képviselő Kedves kollégek, ez a nők, férfiak egyenjogúságáról szóló második állásfoglalás, és a, a jövedelmek egyenlőségéről szólt a, a másik, most pedig a 64-es ENSZ nők helyzetével foglalkozó ülés prioritásairól szól a szöveg. A nők helyzetét illetően pedig ugye nagy többséggel elfogadta a tisztelt ház az állásfoglalást, és ugyanakkor ez csak befagyasztja az egyenlőtlenségeket, illetve a nyugdíjemelés mellett száll síkra, valamint a különböző özvegyi ellátásokat követeli emelni. És ugyanakkor a Renew, illetve a republika Mars megszavazták kettős beszéd keretében ezt a szöveget, mert a kettős beszéd azt jelenti, hogy itt megszavazzák, otthon viszont Franciaországban az Emmanuel Macron kormány éppen most csökkenti az, a, a nyugdíjakat. Vessenek véget a kettős beszédnek, a nők és a férfiak egyenlősége az váljon valóságá. Köszönöm. Our final speaker is Mr. Olekas. Az utolsó felszólalónk Olekas úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemek egyenlősége nem csak, hogy az európai társadalom egyik alapelve, hanem arra is szükségünk van, hogy arra is szükség van, hogy a szegénység ellen fellépjünk, és sokkal tevékenyebbnek kell lennünk ezen a területen, a különböző diszkriminációs formák elleni küzdelemben meg kell szüntetnünk a fizetések és a nyugdíjak terén mutatkozó szakadékot a férfiak és a nők között, több nőt kell bevonni az oktatásba különböző olyan területeken, ahol a nők viselete ebből a szempontból túlságosan is alacsony. Küzdenünk kell a nők és a lányok elleni erőszakkal szemben. A kényszerházasságok ellen, a női nemi szervek megcsonkítása ellen, a prostitúciós célú emberkereskedelem ellen, arra nem is beszélve, hogy a nőket élőpeskét sem lehet eh, használni a konfliktusokban. Elnök, három óráig felfüggesztem az ülést. paní předsedající good afternoon colleagues so the sitting is resumed. the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. tisztelt kollégák megkezdjük az ülést a jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak ha nincs ebben az esetben ezeket elfogadottnak tekintjük. road safety. I remind... emlékeztetnék mindenkit arra hogy spontán felszólalásra lehetőség van, kékkártyás kérdésre is lehetőség van, mind elektronikusan, mind a kezük felemelésével. Meg is nyitom a vitát, és szeretném megadni a szót rögtön a bizottságnak, Valéan biztosnak parancsoljon önél szó. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek, képviselőknek, kedves kollégák, Köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a fontos kérdést. Közlekedésért felelős biztosként így lehetőségem van arra, hogy Stockholmba utazásom előtt, amire február 20-án kerül sor, bocsánat, 19-én elmondhassam az álláspontomat önök előtt. Ez lesz a harmadik globális miniszteriális értekezlet az közúti biztonságról kötelezettségünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megvédjük az európai polgárok életét és biztonságát, 25 ezer ember veszíti életét az európai utakon, 135 ezer ember szenved súlyos sérüléseket Európa útjain. Ezek elfogadhatatlan számok, és természetesen többet kell tennünk annak érdekében, hogy intézkedésekkel és támogatási rendszerekkel <clears throat> módot változtassunk ezen. Az önök segítségével ezt az egész Európai Unió prioritásává tehetjük, de ne felejtsék el, hogy Európa óriás előrelépéseket tett a közötti biztonságban az elmúlt évtizedekben. Mi vagyunk a világ legbiztonságosabb régiója, és nagyon sok tapasztalatunk és helyes gyakorlatunk van, amelyet meg tudunk osztani másokkal is. Ez lehetőség arra, hogy Európa valóban vezető szerepet játszon globálisan. A világon évente 1,35 millió ember veszíti életét, a legnagyobb világszerte a fiatalok legnagyobb része közlekedési balesetben hal meg. A fenntartható fejlesztési célok keretén belül meghatározott célokra adott határidő lassan lejár, és a célt nem tudtuk elérni. Ez nem jelenti azt, hogy az ambíciónkat lejjebb kellene adni természetesen, továbbra is célunk, hogy a globális halálos baleset számot csökkentsük. És ezt világosan el fogom mondani Stockholmban. A svéd infrastruktúrális miniszter, miniszter egy stokholmi nyilatkozat néven kiadandó dokumentumon dokumentumot adott ki, illetve szövegezés. Bízunk abban, hogy a találkozó konferencia az értekezett alkalmával ennek elfogadására valóban sor is kerül. Az ENSZ állásfoglalását is üdvözöljük. A bizottság részéről négy új iroda nyílik Genfben és New Yorkban. Európában a biztonságos rendszer nevű holisztikus rendszert igyekszünk megvalósítani, amely az együttműködést, a közös felelősségvállalást és a helyes irányítást fogja össze, és minden területre kihat az infrastruktúrára, a gépjárműszabályozásra, a magatartásra, a közlekedésben részvevők magatartására és a balesetek utáni ellátásra. Nyilván az emberek mindig is fognak hibázni, a sofőröknek és az, az közutak használóinak természetesen a továbbiakban is fognak majd elkövetni hibákat. Természetesen az, a, ezt a kockázatot fokozza az alkohol, a drogok, illetve a figyelemelterelés alkalmas egyéb dolgok, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a közúti biztonságot. Ezzel együtt továbbra is célokat követünk azzal kapcsolatban, hogy nem csak a hallásbaleseteket, hanem a súlyos sérüléseket is csökkentsük 2030-ig. Jelentős lépéseket is tettünk tavaly az Európai Parlament erős támogatásának köszönhetően többek között. Meghat- megerősítettük azt, Európai Uniós szabályokat a biztonságos infrastruktúrák kezeléssel kapcsolatban, épp úgy, mint a gépjármű biztonsággal kapcsolatban ezt a mandátumot remélem, hogy részletesen is meg tudjuk önökkel tárgyalni majd a jövőben. Addig azonban dolgozunk tovább partneri kapcsolatban. Ez a biztonságos rendszer megközelítés, a Safe System megközelítés, és remélem, hogy a bizottságok, a tagállamok, az ipar, a civil szervezetek mind együtt kell, hogy dolgozzanak, hogy ambiciózusabb célokat tűzünk ki magunknak, és lépjünk, tegyünk is polgáraink értelmében. Ahogy jövőbe tekintünk, nyilvánvaló, hogy a közlekedés jelentős eh, változásokon fog keresztül menni, a digitalizáció új lehetőségeket nyit, eh, a klíma elleni küzdelem miatt eh, új technológiákat fogunk használni, a társadalom maga is változik, új közlekedési tendenciákat kell felmérnünk, és át kell gondolnunk, hogy ezek mit jelentenek majd a tehát leginkább kitett eh, közúthasználók eh, életében. Fontos, hogy a technológiai változások ne eh, akadályozzák azt a jövőképünket, amelynek az a lényege, hogy lehetőleg egyetlen egy ember se veszítse életét közlekedési balesetben. Köszönöm a figyelmét ennek asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a frakciók nevében. Elsőként az Európai Néppárt részéről adom meg Tún képviselő asszonynak két percre szót. Felütöttem ma egy újságot, és kövér betűkkel ezt olvastam, hogy száz uh, gyalogost ütöttek el autóval az utóbbi hónapokban Lengyelországban és az átkelő helyeken pedig hat halálos baleset történt. Kedves biztos asszony, kedves kollégák, ezért is örülök, hogy a mai napirendre fölvettük ezt a vita témát, hiszen a közúti biztonság a szó szerinti értelemben a leg életbevágóbb kérdés, és drámai a közúti helyzet. Tavaly az Európai Unió elfogadta a világ legfejlettebb kötelező gépjárműbiztonsági biztonsági követelményeket az általános előírások formájában, és ne feledjük, hogy 2022. júliusától lépnek ezek hatályba, jelentősen csökkentve a közúti halálesetek számát. Sokan azt mondják azonban, hogy még a legjobb műszaki megoldások sem hoznak érdemi javulást a közutakon, hogyha az úthasználók felelőtlenül viselkednek. Az Európai Uniónak fel kell világosítania a nagy közönséget hallom gyakran, de sajnos az európai intézményeknek nincsen hatáskörük az oktatás, illetve rádió és tévéprogramok terén, valamint a vezetőképzésben sincs beleszólásuk. Kedves kollégák, a tagállamokkal ezért kell sokkal szorosabbra vonni az együttműködést. Szeretnénk a halálos baleseteknek a számát drasztikusan csökkenteni. És igen, biztos asszony, az a jövőbeni célunk, hogy nulla legyen a halálos baleseteknek a száma. Ehhez pedig egy részletes úti tervet is össze kell állítani, hogy mielőbb hogyan jutunk el ide. Vannak pozitív példáink, London, Helsinki, Oslo például, ahol sikerült csökkenteni, vagy teljesen megszüntetni a halálos baleseteket a közutakon. Tanuljunk a példájukból, és sok sikert valamennyünknek ez a munkához. Köszönöm. Thank you very much. On behalf of the group of the Progressive Alliance of Social... A szocialisták nevében három és fél percben Danielson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönet eh, Valian biztos asszonynak a bevezetőért. 500 ember hal meg az európai utakon hetente. Ez olyan, mintha minden héten két jumbo jet repülő lezuhanna, ami teljesen elfogadhatatlan természetesen. Mégis a közúti balesetek szintjét gyakorlatilag elfogadjuk. Évente 6000 ember hal meg, főleg gyerekek és fiatalak, általában alacsony és közepes jövedelmi szintű országok polgárai. Ezek a az adatok messze túl magasak még mindig, és ezért kell a közúti biztonságot fontosabb napirendi kérdésé tenni, mint eddig. Valóban támogatjuk a bizottság nullás célkitűzését, senki ne hajjon meg az utakon. Ugyanakkor hozzá kell járulnunk az ENSZ fenntartható célkitűzéseihez is, és ha gyorsabban tudunk lépni, akkor miért ne haladnánk gyorsabban? Ha a halálos áldozatok számát lehet együtt csökkenteni a felére, az például elég jó lenne. A svéd infrastruktúra miniszter, aki pártom tagja, valóban házigazdája lesz a Stockholmi konferenciának, és mindenkinek azt szolgálja az érdekét, mind az utasokét, mind a gyalogosét, minden más közút használóit, ideértve a építőipar dolgozókét is hogy minél nagyobb legyen a közötti biztonság. Ezeknek a, beteg, ezeknek a baleseteknek a nagy részét meg lehet előzni. Fontos, hogy az ártatlanokat eh, eh, még inkább egyik figyelembe, hiszen mindenkinek biztonságban kell éreznie magát, amikor eh, sétál az utcán, vagy kerékpárral közlekedik, iskolába mened, munkahelyre mened, vagy hazafelé át kell gondolnunk a a sebességkorlátozásokat is, ami nem csak nagyobb biztonságot jelentene, hanem az út közút használata kapcsolatos klímaváltozási célok eléréséhez is hozzájárulhat. E, fontos, hogy a biztonsági követelményeket szigorítsuk, a gépjárművek tesztelését erősítsük meg, és ez rendkívül fontos annak annak ellenére, hogy a világ népességének nagyjából a fele nő, e, ezzel együtt a nők e, esetében lényegesen nagyobb e, az esélye annak, hogy közötti balesetben halnak meg, egyszerűen azért, mert azok a próbababák, amelyeket az ipar az autók tesztelésére használ, azok a férfi anatómiát vették figyelembe, és erre optimalizálták az autókat. Mára már rendelkezésre állnak olyan crash dummies, azaz olyan törésteszt babák, amelyek a női anatómiát is figyelembe veszik. A mai vitának fontos szerepe, hogy a jövő heti konferenciára előre tekintve határozott üzenetet fogalmazunk meg, életeket mentsünk meg. Zárásként hagyd mondjam annyit, hagy mondjak még annyit, hogy amíg ma itt beszéltem, négy, kilenc, e, e, ebben a néhány percben kilenc ember halt meg e, közúti balesetben, úgyhogy kezdjük el a munkát, hogy ennek véget vessünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Renew nevében Flegó úrnak adom meg a szót négy percre. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony több száz ember veszíti az életét Európa útjain hetente, és akinek közel hozzátartója ez az ójával is megtörtént ez, az tudja, hogy ez milyen dráma az egész család és hozzátartozók számára. Itt eh, tudatában vagyunk annak, hogy ezen halálesetek mennyire kerülhetőek lennének, ezek számát csökkenteni kell, vagy teljes mértékben megszüntetni azt. Itt az európai utakon elhalázottak száma mutatja, hogy a fiatal személyek a körében a leggyakoribb halálok a közlekedési baleset. 5000-en haltak meg Európa útjain ebből körből, és nagyon sokan nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. A középtávú célja Európának a nulla ö, haláleset elérése, addig is a halálesetek számának megfelezése. Ez eddig nem valósult meg. Nagyon ambíciózus célokra van szükség, ezeket még nem értük el. A célok motiválóak kell, hogy legyenek, ugyanakkor valósak, megvalósíthatók is olyan országokban, amelyekben a közlekedés biztonság, mint például Horvátországban, Bulgáriában vagy Romániában a legalacsonyabb szintű. Ott még többen haláloztak el ilyen balesetekben, mint az európai átlag. Nem arról van szó, hogy ott rosszabb vezetők lennének, mint Dániában, Hollandiában vagy Norvégiában. A román, bolgár vagy horvát vezetők járműparkja rosszabb, az autók rosszabb állapotban vannak, az utak úgy szintén rosszabb állapotúak, és ez halálos következményekkel jár, tisztelt biztos asszony. Nincs forradalom a közlekedés biztonság területén, anélkül, hogy forradalmi előrelépéseket vezetnénk be a technológiában, a közlekedésben, illetve anélkül, hogy benne ruháznánk a közlekedés infrastruktúrában. Létezik és tökéletesedik minden nap ez a technológia, nagyon, nagyon fontos az, hogy hozzáférjünk ehhez a technológiához, és teljes mértékben alkalmazzuk azt. Itt a megosztott járművek, az autonóm önvezető járművek szintén remek megoldást találhatnak, és oda tartozik még a kibocsátás csökkentés is, mert a légszennyezettség nagyon sok városban probléma a közlekedés automatizációja az emberi hibák kiiktatását, illetve csökkentését is eredményezheti, hiszen ez gyakran 15%-ban okozója az ilyenfajta baleseteknek. Az lenne a cél, hogy a 2030-as évekig ne legyen közlekedési balesetben elhalálozott személy, és itt fontos az infrastruktúra javítása, ez kulcs fontosságú, és így lehet a súlyos közlekedési balesetek számát csökkenteni, illetve nullára vinni azt. Fontos a járműpark megújítása, mindenféle adóügyi ösztönző révén az autóvásárlásnál, mert így a sérülések veszélye is csökkenhet. És nagyon fontos a polgárok oktatása, nevelése is, ez nagyon fontos része a közlekedés biztonság erősítésének. Aztán fontos az infrastruktúra kiépítése, az új technológiák alkalmazása, de azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagy része esetében az a probléma, hogy ők nincsenek tudatában annak, hogy mennyire fontos a közlekedésben a tudatosság, a megfelelő ismeretek. Fontos az, hogy ne legyen több ilyen haláleset, és ezért kérem a bizottságot, hogy ez a mandátumuk egyik fő prioritása legyen hogy a közlekedés biztonságot, az utak biztonságát javítsuk. Köszönöm. Thank you very much on behalf of... Köszönöm szépen. A zöldek frakciója részéről két és fél percre Metz asszonynak adom meg a szót. Euh, Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, az EU-ban minden héten 500-an veszítik életüket az utainkon. Ez két teljes repülőnyi utast jelent. A légi közlekedésben soha nem fogadnánk el ennyi halottat, ennyi halálesetet. Hogyan lehetséges az, hogy ezt a közúti közlekedésben elfogadjuk a közlekedési balesetek évente? 280 milliárd euróba kerülnek, és ide jönnek még az emberi és társadalmi tragédiák. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság ígéretét a következő közlekedés biztonsági politika keretében, illetve a közlekedési balesetben elhunytak számának felezésére irányuló célkitűzést. A ö, nulla haláleset elérése lenne a cél 2050-ig technológiai előrehaladás és a mesterséges intelligencia segítségével a közlekedés biztonságot jelentősen javítani lehet. Így 94%-ában a baleseteknek az emberi hiba is szerepet játszik. A biztonság automatizálása ugyanakkor új kihívásokkal és kockázatokkal jár, ezeket is kezelni kell új infrastruktúrák az önvezető járművek esetében, aztán a a kapcsolatos etikai kérdések, jogi problémák, egészségügyi, környezetvédelmi kérdések. A repülő gépek esetében nagyon minimális a kockázat, hogy másnak károkat okoznak, a gyalogosok esetében pedig az a probléma, hogy ők nem veszélyeztetik a többi úthasznot, ugyanakkor egyharmada a halottaknak közülük kerül ki a közlekedési balesetek esetében. Új város tervezésre szükség van, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és közlekedési eszközöket használók mindannyian megtalálják a helyüket. Egy fenntartható és biztonságos mobilitásra van szükség. Örülök annak, biztos asszony, hogy önöknek van stratégiájuk, és a stratégiákhoz intézkedések is tartoznak. Remélem, hogy ön hű marad szavaihoz, és a közlekedés biztonságot a következő években fontos prioritásává teszi az Európai Bizottságnak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok és reformerek részéről másfél percre Lotovski úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. A közlekedés biztonság javítása, illetve a közlekedésben résztvevők biztonságának javítása, akár gyalogosok, kerékpárosok, akár járműhasználók nagyon nagy kihívás a tagállamok és a bizottság szemére egyaránt. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor feltűnhet, hogy a közlekedési balesetek száma földrajzi régióktól függ. A leggyengébben fejlett régiók mutatják a legrosszabb adatokat. A közlekedési balesetek, halálos kimenetelő balesetek 55%-a vidéki területeken történik. Azt hiszem, hogy nincs jobb motiváció a kohéziós politika továbbfejlesztésére, illetve arra, hogy az önkormányzatok beruházzanak a közlekedési infrastruktúrába. Az előrehaladott technológiák alkalmazása is fontos. Egy további lépés az önvezető járművek alkalmazása lenne, de ez még a jövő zenéje. De már most is különösen a fiatal jármű vezetőket arra kell ösztönöznünk, hogy tudatosabban, teljesebben vezessenek. A biztosítók is részt vehetnek ebben, ösztönző hatást gyakorolhatnának az ilyen magatartás módok ösztönzésére az intézkedések a közlekedésbiztonság tekintetében és a 2050-ig tartó stratégia, a Vision Zero stratégia végrehajtása nagyon fontos a tekintetben, és remélem, hogy a bizottság ő bízik a támogatásunkban. Thank you very much. Köszönöm szépen. A GUE frakció részéről három percre Kuntúra asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. vészhelyzetben vagyunk. El kell kerülnünk a halálos áldozatokat, és így kell szabályoznunk, ami pedig azt jelenti, hogy kémel prioritásként kell kezelni a közúti biztonságot. Hetente 500-an halnak meg Európa viszonylag biztonságos közútjain. Ez olyan, mintha minden héten lezuhanna két repülőgép. És ez azt jelenti, hogy egy falu vagy egy kisváros 16 ezer lakossal pusztulnak ki minden évben. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a médiát nem különösebben érdekli ez a dolog. Nem látja sürgősnek a cselekvést. Nekünk viszont tennünk kell. Az emberi hibáknak véget kell vetnünk, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy biztonságosabbá tesszük a forgalmat előírásokkal, és nem állunk meg, ameddig nulla halálozási számot nem érünk el. Ambíciózus szakpolitikai célokat fogalmaznak meg a frakciók, de miért nem őszintén teszik ezt meg? Az állásfoglalást miért nem úgy szövegezik meg, hogy a stokholmi miniszteri konferenciának is megfeleljen? Ott ugyanis komolyan veszik ezt a kérdést, és érdemben foglalkoznak vele. Az Európai Parlament élen kellene, hogy járjon az európai közúti biztonság terén, és ezért is arra kérem a többi frakciót, hogy támogassák azt az állásfoglalást, amely konkrét javaslatokat terjeszt elő annak érdekében, hogy valóban lecsökkenjen a halálos balesetek, illetve a súlyos baleseteknek a száma 2030-ig, és 2050-re pedig ez legyen nulla. A következő pénzügyi keretben olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek kipróbáltak, illetve pozitív eredményekkel jártak az eddigiekben. Nagyon fontos megszüntetni a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket Nálunk például Görögországban komoly előrelépés sikerült elérni, és kezeljük az új fejleményeket ebben a háttérben. Az autóipar biztonsági újításait írjuk elő, tegyük kötelezővé az utolgos beszerelésüket a régi járművek esetében is, és az önvezető járművek is előrelépést hozhatnak itt. Szintén fontos, hogy a nemzeti tagállami szinten, illetve a határon átnyúló viszonylatban is biztonságosabb legyen a közlekedés. Valen biztos asszony a stábjával együtt sokat tett azért, hogy az európai közutak biztonságosabbá váljanak, ezt nagyon köszönöm neki. Itt a tisztelt házban tisztáznunk kell a prioritásainkat, és a bizottsággal, a tagállamokkal karöltve a következő években le kell fektessük az alapját annak, hogy ambíciózus stratégia szülessék meg, és ezt végre tudjuk hajtani. Meg kell feleznünk 2030-ig a halálos és súlyos balesetek számát. Köszönöm. Thank you very much. The next... Köszönöm szépen. A következő felszólaló kettő percben Lügán képviselő. Merci, euh, Madame la commissaire, pour votre déclaration. Köszönöm biztos asszony a nyilatkozatát. A júniusban elfogadott stratégia, aminek célja a súlyos sérültek és halottak felnak megfelezése, ez egy csodálatos cél. Ugyanakkor mindannyian ismerünk tragédiákat magunk körül, szétrombolt családokról, ahol a közúti közlekedés biztonsága játszott szerepet. Azt hiszem, hogy itt számos opciót figyelembe kell bennünk. A bizottság a jogosítani megszerzések felvételét felvizsgálni, aztán egy határokon átnyúló együttműködést, a jogosítani visszavonását illetően, aztán az alkohol, drog korlátozásokat, vagy a sebességkorlátozás harmonizálását, ez három olyan vetület, ami fontos, és amin lehet dolgozni konkrét intézkedésekkel hogy a közúti közlekedés biztonságát Európában javítani tudjuk. Hogyha jól megnézzük, az elmúlt években láthattuk a közúti közlekedéssel kapcsolatos számadatok stagnálását. Számos éven keresztül javulás volt, és aztán egy stagnálás következett be, ez sajnálatos, ez nem folytatódhat. Egy nagyon erőteljes célunk van a e, sérültek és halálesetek csemelek csökkentésében. Aztán a bevált gyakorlatok megosztás is fontos tagállamoként együtt. Jó kérdéseket vethetünk fel, persze az infrastruktúra, a ami nem ugyanolyan a tagállamokban, de ismerjük el, hogy egyes tagállamokban bizonyos intézkedéseket végre is kell hajtani, hogy a közötti közlekedés biztonságát és a számadatokat javítani lehessen. Nagyon súlyos különbségek vannak a közlekedés biztonságban az egyes tagállamok között, és nagyon jó lenne biztos asszony, hogyha többet lehetne ezen dolgozni, és együtt ösztönözhetnénk az ajánlásokat tagállamonként annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatok mindenhol érvényesüljenek, és így módon a közúti közlekedés biztonsága Európában mindenhol javuljon. Köszönöm. Beaucoup. Next speak. Köszönöm. A következő felszólaló másik percben Madonna López képviselőasszony. Jó napot kívánok, köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos asszony, hogy ezt a vitát lehetővé teszi ma, teszik ma, hiszen alapvető fontosságú ez a téma. Sok mindenről beszéltünk ma, és ezek között egyértelmű, hogy a közötti biztonság a polgárok hétköznapi életében rendkívül fontos ahogy a biztos azt is említette, évente rengetegen halnak meg az utakon Spanyolországban, általában ezeknek az oka leginkább emberi hiba. Ezért erőfeszítéseket kell tennünk az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak, a Tanácsnak is együtt, annak érdekében, hogy erőinket egyesítve a tagállamokkal együttműködve szerepet tudjunk játszani többek között az új technológiák alkalmazásával, amelyek már új önvezető autók kifejlesztését is jelentik, amelyek esetében az emberi hiba minimalizálható. A mesterséges intelligencia ugyancsak sokat segíthet abban, hogy a közlekedési balesetekben redukáljuk a lehető legalacsonyabbra az emberi hiba lehetőségét. A digitalizációt arra is használnunk kell, hogy a halálos kimenetelő beteg, balesetek arányát csökkentsük. Úgy gondolom, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy megteremtsük a, meg, a szükséges jogbiztonságot is ahhoz, hogy meg tudjuk védeni azokat a fogyasztókat, akiknek új kihívást jelent, például az új technológiák megjelenése közötti biztonságban. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm a következő felszólaló. Másfél percben Dzsambaszki úr, ennél szó. Köszönöm szépen elnök asszony. Ma több embert láttunk itt a teremben, mint máskor szoktunk csütörtök délutánonként, úgyhogy gratulálok mindenkinek. Nos, erről a témáról elnök asszony személyes tapasztalatból tudok beszélni. Sok ember számára ez a téma ö, furcsának is tűnik, hiszen a közút biztonság az nem csak arról van szó, nem csak arról szól, hogy az ember kapcsolja be a biztonsági vett és nem mobilozom vezetés közben. A sok sokoldalú felelősséget jelent, nem csak a vezető, hanem minden közút használó felelőssége érintett Bulgáriában, hazámban. Több mint 682 ember vesztette életét balesetekben, és úgy gondolom, hogy ez még egy alábecsült adat, csak a közvetlen áldozatokat jelenti, nincs benne azoknak a száma, akik megsérültek, és az egész életük megváltozott. Hazámban több ember halt meg, mint olyan országokban, ahol adott esetben háborús konfliktusok zajlanak. Ezért mondom azt, hogy a közötti biztonság sokkal fontosabb, mint sok olyan téma, amiről egyébként beszélünk, nem tudom, például a döner kebab vegyi összetétele, vagy az uborka elhíresült görbülete. Úgy gondolom, olyan témák ezek, amelyekkel foglalkoznunk kell. Valójában asszony, nagy munka áll előttünk. Biztosként ön sok ilyen ügyért felelős, amelyek a közúti biztonsággal kapcsolatosak. Egyúttal koncentráljunk arra a teljesen logikátlan ö, ö, szabályra is, hogy a terápnak vissza kell térniük a regisztrációk szerinti országba. Ö, éppen most mondta valaki, hogy a köz, az, üt, az töréspróbákat nem a nőkre optimalizálták. Hát én nem gondolom, hogy a nők vagy, hogy jobb vagy rosszabb vezetők lennének, úgy gondolom, hogy szigorúbb szabályok kellene mindenkinek. Okay, will you accept a blue card from Mrs. Toon? Elfogad -e egy kékkártyás kérdést Túnasszonytól? Igen, önnél szó. Azt szeretném volna megkérdezni, hogy legutóbb mikor ö, ö, vett részt utoljára az uborka gépületére szóló vitában az Európai Parlamentben. Én, én már 11 éve vagyok Európai Parlamenti képviselő, és ilyen témát soha nem találtam a napirenden. Ez az ECR különleges kiskedvenc témája, vagy hol beszéltek erről? Kedves kollégám! Uh, Kedves kolléga! Hagy emlékeztessem önt arra, hogy a legutóbbi mandátum során ebben a teremben megszavaztuk azt a rendeletet, azt az anyagot, amely a Döner szófát tartalmával foglalkozott, pedig nem ez a téma fontos, hanem a közúti közlekedés témája. Hagy frissítsen fel emlékezetét a uborkák görbudatével kapcsolatban. Lehet, hogy ön már elfelejtette, hogy erről vitáztunk, de ennek ugye semmi köze a mai vitához. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólaló másfél percben Vukacsevska képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A közlekedés biztonság kétségkívül fontos társadalmi uh, probléma. 200 millió európainak van jogosítványa, és szinte minden polgár használja a tömegközlekedést. Az elmúlt évtizedben a közlekedés intenzitása az európai utakon átlagban meg háromszorozódott természetesen az infrastruktúrára fordított kiadások is nőttek, ugyanakkor még túlságosan sok emberi tragédia, következik be túl sok az áldozat, és a pénzügyi és egészségügyi dimenzió is nagyon jelentős, ezt alig lehet kiszámítani. Örülök ezért, hogy a közlekedés biztonság az Európai Bizottság prioritásaihoz tartozik, és olyan biztos asszony, nincs kétségem afelül, hogy az önök kötelezettségvállalása érvényesül majd a tekintetben. Annak is örülök, hogy az új technológiák alkalmazásával próbáljuk megoldani ezt a problémát. Az is lehetséges, hogy ugye már a biztonsági öv alkalmazása révén is elértünk valamit az elmúlt évtizedekben, ezen kívül sok felszólaló rámutatott arra, hogy a szegényebb országokban, ahol rosszabb az infrastruktúra állapota, sokkal több ilyen tragédia következik be. Remélem, hogy ez a téma a több éves pénzügyi keretben is megjelenik majd. Mindenki hangoztatta a képzés fontosságát, ez valóban lényeges képzés nélkül, tudatosítás nélkül, hogy például valaki alkohol vagy kábítószer ö, használata után nem ülhet volánhoz, megfelelő felvilágosítás nélkül a legjobb ö, döntéseink, határozataink sem képesek a helyzet megoldására. Remélem, hogy az Európai Parlament beváltja majd ígéretét, mindannyian ezt tudhatjuk. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Egy hozzászóló jelentkezett a spontán felszólalások között. Zsonca úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ez a vita. Az Európai Unió nak még sok tennivalója van ezen a területen. A közlekedés biztonsága a közúti balesetekben elhalálozottak száma a kórházi tartózkodások következményei az áldozatok esetében, hát ez ennek a jelenségnek a sötét oldala. Nagyon sok mindent elértünk már, de még sokat tennivalunk. Én egy nagyon jól előkészített jelentést várok, amely az egyes tagállamok eltérő helyzetét mutatja be. Világos, ez nem titok, hogy a legtöbb ilyen baleset a posztkommunista országokban történik, ahol az infrastruktúra állapota rosszabb. Kérem tehát biztos asszony, hogy ne takarékoskodjunk ehelyütt. A tagállamoknak több pénzre van szükségük a gyorsabb utakra, mint például a Via Carpathia, amely Románián keresztül vezet. A helyi önkormányzatok nagyon jól tudják használni ezeket a forrásokat azon utak korszerűsítésre, ahol a legtöbb a baleset. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. És most biztos asszonynak, velem biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt európai parlamenti képviselők, Nagyra értékelem az elmondott észrevételeket, illetve az érdeklődésüket is a téma iránt. Ahogy említettem az elején, minden érintetre megfelelő nyomást kell gyakorolni, hiszen rajtuk múlik, hogy mennyiben tudjuk elérni a kitűzött céljainkat. Említették ezeket a célokat, és említettem én, hogy idén lejárnak ezek feltetik a kérdést, hogy ha nem érjük el őket, akkor mire jók a célok. Szerintem fontos eszközt jelentenek ezek illetve a szakpolitika alakításában, a párbeszéd kibontakoztatásában. Nagyon fontos, hogy legyen egy világos, konkrét jövőképünk több területen. És személy szerint én jobbnak tartom, hogy egy világos célhoz tartsuk magunkat, amihez határidő is kapcsolódjon. Mindannyiuk számokat is említett, én magam is elmondtam az adatokat, és nem akarom ezt most megismételni, de a lényeg, hogy a balesetek számában a, mindaz, ami nulla fölött van, elfogadhatatlan. Tehát az is elfogadhatatlan, hogy lassan belefásulunk a halálos balesetekről szóló hírekbe. Ezért is kell konkrét intézkedés, cselekvés, elkötelezettek vagyunk emellett. Többen is említették a gyalogosok sérülékenységét, illetve egyéb forgalmi résztvevői kategóriáknak a kiszolgáltatottságát. Természetesen az európai polgárok kell, hogy intézkedéseink középpontjában álljanak, és a veszélyeztetetté körben többen is említhetők, a gyalogosok mellett a kerékpárosok, illetve a motorkerékpárosok, különösen városok környezetében. A városi mobilitási csomag keretében is megvizsgáljuk, hogy a városokon belül hogyan fokozható a biztonság. Mint az ismert valamennyiünk előtt, ezeket a kategóriákat megfelelően kell beépíteni a szabályozásba, és az új technológiai eszközöknek köszönhetően csak egyre veszélyesebb lett a városi forgalomban való részvétel. Tehát ideje, hogy mindezen kategóriák beépüljenek a jövőbeni szabályozásba, hiszen ugyanazt a forgalmi teret használják. Ha már erről szólunk, hadd utaljak egy olyan témára is, amit többen érintettek, vagyis hogy az új műszaki megoldások, a digitalizáció is segíthetik a biztonság növelését a közutakon. És többen említették az önvezető jövőbeni járműveket, a mesterséges intelligenciát. És ezekkel is nagyon sokféle kihívás jár, hiszen be kell ismernünk, hogy kezdetben, vagy legalábbis lassanként, hogy az infrastruktúra kiépül, az új technikák együtt kell, hogy éljenek a hagyományosakkal. Tehát ez egy új veszélytényező lesz, kockázattá válik majd a közutakon, hogyha másik nézőpontból vizsgáljuk. A különböző okok közül én kiemelném a rendszer szintű biztonságra összpontosító megközelítést, mert ez kiterjed a közút biztonságának az összes kihívást jelentő tényezőjére. Többen említették a jogosítványok követelményeit, és készítünk is egy javaslatot erről, 2022-től tervezzük majd bevezetni, és a veszélyt növeli a sebesség az EDSC adatára hivatkozva. Mondom azt, hogy ha 1 km per órával sikerülne csökkenteni az átlagsebességet, évente 2000-rel kevesebben halnának meg közúti balesetben, uniós léptékben. Tehát igenis fontos a sebesség, a gyorshajtás. Tehát etéren is vizsgáljuk, hogy a tagállamokkal hogyan tudunk együttműködni és előrelépni. Tudjuk, hogy a Lavalettai közútbiztonsági nyilatkozat 2017-es, tehát a miniszterek tehát megvitatták ezt a témakört, és most a tagállami intézkedések időszakában vagyunk. Először is szükséges elemezni a tagállami intézkedéseket, és önöket is arra biztatom, hogy az éves jelentésünket tanulmányozzák e tekintetben, illetve a statisztikáit, amely, amelyek majd áprilisban jelennek meg. És emlékeztetnék arra, hogy a Stockholmi konferenciát követően valószínűleg mindjárt másnap a TRAN a közlekedési szakbizottságban be is számolhatok önöknek a stokholmi fejleményekről, illetve kötelezettségvállalásokról, és hogy ezekből milyen jövőbeni következő lépések adódnak a közútbiztonság növelése terén. És miért is ne Európa járjon az élen? a közutak biztonságában, hiszen Ázsiában, Afrikában különböző programok már vannak, amiket mi támogatunk, tehát mutassunk jó példát a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek számának csökkentésében. Köszönöm szépen a vitát, és mindenkor a rendelkezésükre állok e témában és más témákban is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Madam. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a bátorító szavait és ezzel lezárom a vitát. Az ülés jegyzőkönyvét a parlament jóváhagyásra a következő ülések elején kapja meg. Ha nincs ellenvetés, akkor az elfogadott határozatokat közvetítem az állásolásokban meghatározott személyeknek és szerveknek a parlament ülését ezzel elnapolom, és az ülést lezárom. Mindenkinek kellemes hétvégét, illetve délután kívánok!